So, liebe Kolleginnen und Kollegen, welcome back to the Environment Committee. Üdvözlök mindenkit a délutáni napon, és nagy megtiszteltetés és öröm számomra az, hogy üdvözölhetem parlamentünk elnökét, Jerzy Buzeket. Üdvözlöm Önt a szakbizottságban. Tudom, hogy elkötelezett a környezetvédelem és az éghajlat klímavédelem iránt évek óta már, éppen ezért nagy öröm számomra, hogy itt van velünk. Üdvözlöm főtitkárunkat és Klaus Vellét. Ő is régóta részt vesz ezekben a kérdésekben, és üdvözlöm alelnökünket, Isabel Duront, bonjour, és mindenkit. A szakbizottságban egy komoly pillanathoz érkeztünk, az EMAS nyilatkozatot kell aláírjuk az ökomenedzsmentről. Az Európai Parlament környezetirányítási rendszerének dokumentumát környezeti normákon, standardokon, célkitűzéseken már évek óta dolgozunk, és azt kértük a társadalom, a társadalom azzal bízott meg minket, hogy tegyünk meg minket, mindent. Ezért fontos, hogy mi magunkat is modellként tüntethessük fel, követendő példaként. Az Európai Parlament és nagyon sokat tett ezért 2004 óta vannak hatály, van hatályban az EMAS szabályozás, 2009-ben módosítottuk ezt. Az elnök pedig megígérte, hogy a szakbizottság előtt részt vesz a vitában, és ezt követően írják alá az új dokumentumot. Nos, úgy gondolom, hogy az Európai Parlament 27, nemzet, a 27 nemzeti parlament számára talán jó ötlet, hogy az EMAS kijuthasson ezen épületből a fővárosokban dolgozó kollégákhoz, és ne csak EU parlamenti EMAS-ról legyen szó, hanem egyfajta együttműködési alap legyen. Köszönöm szépen, üdvözlöm újra, várjuk előadását, át is adom a szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó lehetőség számomra, hogy ismételten itt lehessek a szakbizottságban, az ENVI bizottságban. 14-16 hónap óta vagyok tag, elnöke a parlamentnek, és ismét itt vagyok a szakbizottságban. Az EMAS elköt a környezetvédelmi politika aláírása egy nagyon fontos pillanat, ugyanis az Európai Parlament a zöld témában, zöld ügyekben lényegében a kezdetek óta foglalkozik a zöld témákkal, tehát ez azt jelenti, hogy 79 óta mindig is fontos témát jelentett. Melesleg állandó szakbizottság foglalkozik 79 óta a zöld témával, a zöld ügyekkel. Azt is elmondhatjuk, hogy politikai szakértelem nagyon nagy ebben a házban, itt a parlamentben. Egy teljesen egyedülálló szakértelemmel rendelkeznek a képviselők, éppen ezért az emasz szal kapcsolatos témákat mindenképpen el kell terjeszteni a nemzeti parlamentjeinkben is. Meg vagyunk alapvetően győződve arról, hogy igenis hatni tudunk a környezetre, éppen ezért el kell kezdeni a környezetvédelmi politikát megvalósítani. 17%-kal lehetett a karbonemissziót csökkenteni az utóbbi hat évben. Arra is ígéretet tettünk, hogy 30%-os lesz ez az arány 2020-ig, és hogyha lehet, akkor még egy kicsit magasabb is lesz ez a szám. Nagyon jól tudjuk, hogy ugye a elektromosságot nyerhetünk, villanyt nyerhetünk megújuló energiákból is, ez a 17 százalék, tehát éppen ezért nagyon jó. Nagyon örülök, hogy a főtitkár úr elindított egy tanulmányt a múlt héten, amelynek az a célja, hogy egy általános keretet adjunk a CO2 kibocsátásokkal kapcsolatos tanulmányoknak mindenképpen meg kell próbálni a csökkentést elérni, hogyha hitelesek akarunk lenni, akkor, amikor környezetvédelemről beszélünk itt az Európai Parlamentben is, akkor azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy most ma itt hivatalosan aláírjuk az IMASZ megállapodást. Abban is biztos vagyok, hogy itt a Cancunra is mindenképpen utalni kell, amely nagyon fontos a parlament számára és az Európai Unió számára vezető szerepet szeretnénk játszani, és azt hiszem, hogy nagyon sokat tudunk majd elérni Cancunban. Én szeretném megosztani a véleményemet önökkel, barátaimmal, a képviselőkkel, a Szenvi Szakbizottsággal. Valószínűleg az emisszióval kapcsolatos feladatokat nem tudjuk megfelelően megvalósítani még majd a Kyoto utáni ö, ö, szakaszban, viszont ö, három területen fontos szerepet játszhattunk. Ö, ami az erdőírtást illeti. Hogyan is lehet megállapítani az erdőírtás, az egyik dolog, aztán a második terület, minden, ami a technológiával kapcsolatos. Ez egy fontos téma, az ITRE, az ENVI szakbizottságokban foglalkoznak a, ezzel a témával. Új technológiák nélkül nem lehet a klímaváltozással kapcsolatos kérdéseket megvalósítani, mm, megoldani és természetesen a technológiai transfert is javítani kell. A technológiai transfer fontos a feltörekvő gazdaságok számára és a kevésbé fejlett országok számára. Tehát ezek azok a témák, amelyek nagyon fontosak lesznek az energia közösségünk számára. Továbbá fontos, komoly vitát kell indítani egy Másik témában ez pedig a, az alapok adatációja. Poznánban két évvel ezelőtt kezdtük el ezt a folyamatot, egy évvel ezelőtt Kopenhágában folytattuk, de nem volt elég pénzünk még. Fontos segíteni a feltörekvő országok gazdaságát, és hogyha három ponttal tudunk előre jutni, ez jó lenne, és komolyan elő kell készíteni a Johannesburgi találkozót, majd pedig a Cancunra, Cancunira kell felkészülni én személyesen találkoztam számos vezetővel az Európai Unióban is, máshol is, és e, e találkozások eredménye alapján mondom mindezt. E, három pontos eredmény Cancunban azt hiszem, hogy egy nagy eredményt jelentene már. Szintén tárgyaltam az elnök úrral, a bizottsági elnökkel, és én ott leszek Cancúnban, de fontos mindenképpen, hogy egy napra elmenjek Mexikóba a kabinetemből néhány kollégával, és arra gondolok, hogy át jó lejnen kollégánkra átruházom a felelősséget, és nem fogok, nem én megyek a konferenciára. Poznánban ott voltam, Kopenhágában ott voltam, négy nappal ezelőtt Nairobiban ott voltam, vannak tapasztalataim, tehát ez egy nyitott kérdés, de elkezdtem már a tárgyalásokat néhány nappal ezelőtt az NV szakbizottság elnökével, úgyhogy ez majd erről majd visszatérünk. Természetesen én is kész vagyok oda menni, de lehet, hogy nem igazán én lennék a legalkalmasabb. Ennyit akartam elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Tudjuk, hogy mennyire elkötelezett a környezetvédelem területén, ugye elmondta, hogy hány csúcs találkozón vett vett részt, és Cancúnban is nagy ambíciókkal szeretnénk ott lenni. A novemberi plenáris ülésen is lesz majd egy vita, és itt a szakbizottságban előkészítjük ezt a munkát, csak úgy, mint a plenárison majd a klímavédelem, tudjuk, hogy mennyire fontos, de ha a realitásokat veszük figyelembe, akkor tudjuk azt, hogy kankumban a tárgyalások majd komolyan kell, hogy lefolyanak, hogy egy megállapodás születhessen, egy átfogó jellegű megállapodás. Arra is szükség van, hogy mindez kankunkban lehetőséget nyerjen. Tudom, hogy ön is el szeretne jönni, de nagyon sok dossziét kell a és mindenképpen lélekben ott lesz velünk, támogat bennünket, és kommunikálni fogunk. Most pedig az Isabel Durand elnökasszonyunknak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy az EMAS program, amelynek én vagyok a felelőse, mint a parlament alelnökének, azt hiszem, hogy ez az anti-greenwashing lesz. Természetesen ez azt jelenti, hogy ugye úgy kell eljárnunk, ahogy mondjuk, tehát azt kell tennünk, amit mondunk, mert ez fontos, hogy ez a szakbizottság nem, ne csak beszéljen, hanem példát is mutasson, és cselekedjen is viszont a rendelkezésre álló eszközöknek valódi eszközöknek kell lenni. Miért vegyünk olyan gépkocsikat, amelyek esetleg hatékonyabbak, vagy zöld gépkocsik, hogyha gyorsabban akarunk velük haladni. Miért legyen több zöld energiánk, hogyha még több energiát akarunk felhasználni? Ez azt jelenti, hogy ebben a parlamentben nagyon nagy erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy igenis fejleszük az ökológiai lábnyommal kapcsolatos feladatokat. Ennek a háznak, ennek a parlamentnak minden képviselője igenis meg kell, hogy valósítsa a mindennapokban az EMAS különböző rendelkezéseit támogatjuk a CO2 kibocsátással csökkentésével kapcsolatos politikákat, és példát kell mutatnunk, be kell bizonyítani azt, hogy ez a parlament, hogyha nem is nulla szintű kibocsátással, kibocsátást ér el, de mindenképpen jelentős csökkentést tud mm, megvalósítani, hogyha be tudjuk azt mutatni, hogy komoly ökológiai védelmi védelmet lehet biztosítani. E, ezt mindenki e, mindenki jól fogja fogadni, és ez azt is jelzi, hogy ez a parlament e, felelősen használja fel a közpénzeket. A jövő évben alá fogunk írni egy kartát, de ezen túl mindenképpen fontos, hogy a szakbizottság, az ENVI szakbizottság tagjai még több felelősséggel rendelkeznek, talán mint a többiek ebben a parlamentben, mert egyrészt részt vesznek a jogalkotásban, de példát is mutatnak. Ez egy nagyon fontos eszköz, ez egy nagyon szép eszköz, nagyon sokat tehetünk a környezetvédelmi érdekében. Köszönöm szépen, alelnök asszony, most pedig az egyes politikai frakció képviselői következnek. Tudjuk ugye, hogy Brüsszelben és Strasbourgban nagy, nagyon sok rajtunk a teher, és hogy tudjuk azt is, hogy ez a szakbizottság ennél az asztalnál most nem tud mindent megoldani, de azért ha először Linda McEwen fog szólni, aki az EMASZ rendeltel kapcsolatosan a jelentést elkészítette. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem, nincs is szükségem két-három percen. Mindössze szeretnék köszönetet mondani az elnökünknek, aki nagyon komolyan veszi a klímaváltozással kapcsolatos kérdéseket. Ott volt Poznánban, Kopenhágában, Balin, és látjuk, hogy mennyi haladást értünk el. Vannak természetesen olyan dolgok, amelyeket sokkal jobban lehetne megtenni, akár az energia szempontjából sok sokkal többet tehetnénk. Múlt évben változások születtek az EMAS területén. Azt hiszem, hogy a carbon offsetting, a CO2 csökkentés, kibocsátás csökkentésének a jobb eredményeinek figyelembevétele egy jó dolog, például hová mennek ugye a műanyag palackok a különböző irodáinkból. Strasbourgban láttuk azt, hogy külön kukák vannak, tehát szelektív kukák vannak például a újrafelhasználható anyagok is van külön kuka. Tehát szeretnénk azt látni, hogy az EMAS-t az e- Európa szerte a legtöbb szervezet alkalmazni fogja. Voltak természetesen problémák ebben a parlamentben is, ugye a különböző hely, hely, helyek miatt, Luxemburg, Strasbourg, Brüsszel, ugye itt három különböző helyszínről van szó, a hogyha mi magunk nem tudjuk könnyen alkalmazni az IMASZ rendelkezéseit, akkor elképzelhetjük, hogy például vállalatok vagy szervezetek is nehezen tudják. Mindenképpen jobban meg kell szervezni a munkát, jó lenne, hogyha a különböző vállalatok csökkentenék a CO2 kibocsátásaikat, hogyha az erőforrásaikat jobban kezelnék, menedzselnék. Köszönjük szépen, elnök úr, hogy eljött, és várjuk a valódi változásokat az imas megállapodás kapcsán. Köszönöm szépen. Richard Zieber a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy a főtitkár úrral, alelnökkel, elnök úrral itt az Európai Parlament önmaga által vállalt kötelezettségéről beszélhetünk. Nem is szeretnék a Strasburgi és az egyéb ülések témájába belemenni. A, úgy gondolom azért el kellene gondolkozni azon, hogy mi az, amit javítani tudunk Cancunnal kapcsolatban. Örülnék, hogyha az elnök úr az elfoglaltságai ellenére részt tudna venni. Lisszabonból is azt a jelzést kaptuk, a parlamentnek fontos, hogy egyértelmű jelzést küldjön, ne, belüljük, ne becsüljük alá elnökünk szerepét, persze jó Lájnen munkáját, amit ezzel kapcsolatban is végé, végez, de Buzek elnök úr jelenléte kiváló szimbólum lenne, és az Európai Parlament jelentőségét saját személyes jelenlétével emelné. Az emász kapcsolatban egy apróságról hadd szóljak. Az elnökasszony is, és az elnök, a elnökasszony és az elnök úr is mondta, hogy jó példát kell mutassunk. Meg kellene vizsgálnunk, hogy mi a helyzet a fárral, amit mindannyian szeretünk. Miért nem lehet a járműveket környezetbarátabbá tenni? Úgy gondolom, hogy ez egy olyan szolgálat, amely a CO2 megtakarítás szempontjából nagyon hasznos lenne, és mindannyiunk jobb lelkiismerettel dolgozna. Nem populista megjegyzés, ez a CO2 kibocsátásról szavaztunk ugyan ma, de az izgarú normák mellett valóban jó példával kell élen járjunk. Még egy dolog, a nem dohányzókat, nem dohányosokat, ami illeti, ugye a, a nem dohányzó jelzéseket a képviselők nem tartják be a bárokban, itt az épületen belül. Úgy gondolom éppen ezért fontos lenne, hogyha legalább azt a következtetést vannánk le a szabályainkból, hogy a házon belül érvényesítjük azokat. És még egy dolog a víz. Én nem, nem érzem úgy, hogy ez a ház hatékonyan bánna a vízzel. Tudom, hogy Strasbourg is és Brüsszel is rendelkezik elegendő vízzel, de most van már három víz irányelvünk, a vízhatékonyság van a napi renden most. Szigorú szabályokat fogunk el, fogadunk el, éppen ezért tegyünk eleget a követelményeknek a házon belül is. Köszönöm. Igen. A rendkívüli adomány a Strasburgi WC öblítő berendezés nagyon takarékosak valóban. Chris Davis. Köszönöm, elnök úr. Szen és én magam is csatlakozni a, az új rendszert, az új berendezkedést, a felülvizsgálatot. Úgy gondolom, hogy itt a bizottságban ennek nagyon örülünk, és valóban bátorítást kell adjunk másoknak, támogatást és vezető szerepet vállalni magunkra. Hogy néhány apró dolgot mondanék, vajon egy autógyár, amely a legmodernebb műszaki lehetőségeket biztosítja a gyártáshoz, vajon nem a szerint, az alapelv szerint működik-e, hogy a, a kibocsátást, vízfelhasználást, forrásfelhasználást, hulladékokat mérik, és ez alapján ítélnek. Az összes ilyen területre a gyáraknál meg van határozva, hogy jelenleg hol vagyunk, mi az, amit teszünk, és mi a célunk. Nagyon jó lenne, hogyha nekünk is lenne egy ilyen táblánk, örülnék, hogyha a látogatók első pillantásra egy ilyen tábláról látnák, hogy az Európai Parlament hogyan mutat jó példát más parlamenteknek, más hasonló intézményeknek, és hogyan valósítja meg az elfogadottakat. Köszönöm szépen, Karl Schutt az utolsó. Köszönöm szépen az EMAS felelősnek a közelmúltban fe nevezte ki a szakbizottságban, úgyhogy örülök, hogy itt velünk aláírja elnök úr most, de jó lenne, hogyha valóban elgondolkoznánk, és az előírásokat mind teljesíthetnénk. Több mint tíz éve döntöttünk úgy, hogy az energiafelhasználás 5%-át mi magunk kell, hogy előállítsuk, és a parlament épületén én még egyetlen egy napelemet vagy szélerőművet sem láttam. Tehát a kérdés az az, hogy miért nem sikerült ezt megvalósítani. És miért mindig a 80 grammos vagy 65 grammos papírokat alkalmazzuk? Vagy a a műanyag üvegekkel miért nem pályáztatunk újra feltölthető üvegekért? Ugye rövid távon a, az üveg palack szállítása sokkal takarékosabb lenne, mint a, az állandó műanyag, vagy a lámpák helyett miért nem LED lámpákat ö, használunk? Miért még mindig az ólom, ö, a a, bocsánat, a higannyal töltött lá, ö, égőket alkalmazzuk. Ezek nagyon drága, na ugyan a ledek sokkal drágábbak, ez igaz, de a karbantartás ö, ö, alacsony költsége és a hosszú élettartam miatt megtérül, vagy az új számítógép. Az irodában évente kapok új számítógépet, erre nincs szükség. Ez igazából gazdálkodási probléma. Svédországban egy önkormányzat ötször több számítógépet eh, használ a, a, az üvegszálas kábelek miatt. Nálunk minden programunk megvan, központi számítógépünk, és minden egyes számítógép egy új terminál, és ennyi erővel a, a régi tíz évvel ezelőtti gépeket is használhatnánk, a processzorra még mindig a központiban van, és sokkal könnyebben kezelhető a számítógépes rendszer. A programváltozások csak egy parlamenti központban változnak. Ha probléma is adódik, akkor mindig ö, egyszerűbben megoldható. Mi energiát, időt takarítunk meg másokkal együtt. Ezek egy, e, egyszerű dolgok, de beszélni kell róla, vagy az autók, amit mondtam. Legalább mi nem választhatunk, hogy kisebb autók legyenek, ami még elég jó a sofőrnek, de nekünk is jó. Vagy miért nem, vagy miért nem e, vihetjük haza a kerékpárt, és jöjjünk vele vissza csak napközben használhatjuk a kerékpárt. Miért nem lehetne haza kerékpározni velünk, és akkor másnap visszakarikáznánk. Ezek ilyen apró napi javaslatok a saját képviselői életemből, de mindegyikunknak rengeteg javaslata van, ezeket rakjuk össze, és végre csináljunk velük valamit. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Számos ötlet van ebben a bizottságban, és biztos vagyok abban, hogy a ház más tagjaival, Chris davis például kiváló EMAS workshopot fogunk tudni csinálni a szolgálatokkal, a főtitkárral, akik majd ki munkálják ezeket az ötleteket. Az utolsó szót megadom, mielőtt aláírjuk. Nagyon szépen köszönöm, nagyon jó ötlettel javasolt elnök úr, különös tekintettel a villanykörtékre, világításra, egyáltalán a villamos áramra. Főtitkár úr, kérte az adminisztrációt, kérdezte, hogy mit csináljunk. Tíz pontban foglalta össze a legfontosabbakat az EMAS-szal kapcsolatban. A válasz az, az asztalon van, és az egyik elgondolás az volt, hogy cseréljük le az összes égőt. Az összes körtét jövőre. Ez egy-két millióba kerül, de vissza, megtérül ez a pénz négy éven belül, négy éven belül. Tehát nem rossz, nem rossz üzlet ez, és ez is jó lehetőség, hogy visszakapjuk a pénzünket négy év múlva. Van egy ilyen ötlet box, ötletdoboz, de hát ha egy külön találkozót szerveznek, a főtitkár úrral közösen, akkor lehet, hogy nincs szükség arra, hogy ilyen dobozokat nyitogassunk, mert nyilvánvalóan mindenkinek van valamilyen jó elképzelése, ötlete ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Úgyhogy érdemes erről vitatkozni, ugyanis nagyon nyitottnak kell lennünk, és mindent meg kell tennünk, amit tudunk, ha vezető szerepet akarunk játszani Európában és a világon. Hát akkor most írjuk alá. Ez az igazi üzenet. Köszönöm, hogy eljött. Tájékoztatásról, hogy a televízió, és itt van a parlamenti televízió, már mondtam tegnap, hogy a média is figyelemmel kíséri ezt az eseményt, úgyhogy most menjünk, írjuk alá a dokumentumot, és ezzel elkötelezzük magunkat a következő időszakra az EMASZ mellett. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort mit unserer... Kollegenk, folytatjuk napi rendet, és most a parlament elnöke után abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy körünkben van a tengerügyi és halászati biztosasszony, Damanaki asszony. Szeretettel köszöntjük a Környezetvédelmi Bizottságban. Ugye ez ön, ön számára a halászati bizottság az első, de hát a vitát a képviselők kívánták, nem akarjuk mi a halászati bizottság hatáskörét átvenni, de a tengeri környezet annyira összefügg a mi munkánkkal itt az MV-ben, hogy nagyon érdekes lenne öntől hallani, hogy milyen kezdeményezéseket, intézkedéseket kíván tenni annak érdekében, hogy fenntartható tengerpolitikát tudjunk folytatni. Ma délelőtt fogadtunk el egy állásfoglalást az olaj fúrásokról a tengerekben, különös tekintettel arra, hogy mit tehet az EU a saját vizein. Emlékszem még az ön Strasbourgban tartott nagyon jó beszédére a nyári szünet előtt ebben a témában. Nagyon tetszett nekem, amit mondott, világos, következetes beszéd volt, hogy milyen magas feltételeket támasztunk mi azokkal szemben, akik ilyen mértékben próbálják hasznosítani az erőforrásokat. A halászat és a környezet egy nagyon komplex téma, olyan téma, ami nagyon-nagyon hálószerűen összefügg. Még egyszer szeretettel üdvözöljük, és meg is adom önnek a szót, hogy mondja el a gondolatait és programját a dossziéjával kapcsolatban. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, kedves Leinen Eh, elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon nagy öröm, hogy meghívtak a mai napon, hogy megvitassam önökkel a közös halászati politikával kapcsolatos gondolatokat. Nem lehet eltekinteni attól a ténytől, hogy amivel foglalkozunk, az ugye nagyon összefügg, amivel önök foglalkoznak, összefügg a halászattal, úgyhogy örömmel jöttem el, és nagyon szeretném, hogyha részt vennének az én munkámban. Nagyra értékelném, örülnék neki, szükségünk van a támogatásokra, hogyha radikális változásokat akarunk a halászati politikában, annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk a fenntartható fejlődést. Azt mondanám, ha másképp úgy lehetne ezt mondani, hogy a mi politikánk sikere szoros együttműködést igényel a halászat és a környezetvédelmi reszort között, mert csak így lehet a közös célt elérni. Tehát, már mondtuk, nem is ö, csináltam titkot abból, hogy a környezeti tényezők ott vannak a reformunk középpontjában. Az ökoszisztémától kell közelítenünk, és az integrált tengerügyi politikát kell kialakítanunk, és ehhez egy stratégia tartozik, a tengerügyi stratégia irányelv. Én egy nagyobb politikát szeretnék kialakítani, ami ezt elősegíti, tehát az új politikánknak nagyon jó környezeti státusz kell biztosítani, és a mi politikánk számára ez azt jelenti, hogy biztosítsuk, hogy a halászat úgy történjen, hogy a halállomány és a, a, az állatállomány ö, szaporodhasson, növekedhessen. A hallat halászni kell a fenntartható szinten, és nem szabad a, a, csökkenteni kell a mellékfogás állományát a halászat nem szabad, hogy ellentmondjon a bio, biodiverzitás céljainak, mindannak, ami a Natura 2000-ben is lefektetésre került. Csökkenteni kellett a ö, ö, felesleges hulladékot, mert ezt nem engedhetjük meg magunknak. A mi közös halászati ö, politikánk jelenleg ö, mindezt nem mutatja. Ez sajnos hiányzik, és ezt el is mondtuk az öt könyvünkben, és az érintettek nagy része egyetértett velünk, nem mindegyik, de a legnagyobb részük. És eh, van egy eh, folyamatos túlkapacitás, a flotta is túl nagy, és folyamatosan nagy a túlhalászás. És rövidlátó a politika, minden évben megy a hajsza és a veszekedés a halászati tanácson a kvóták körül. Ez egy katasztrófa, ezt el kell kerülni és még ebben az évben is a halászati politika reformja előtt is várható ez, és itt szeretnék én segítséget önöktől. Ne értsenek félre, ennek a politikának a kudarca az nem csak a tanács hibája. Nem mondom, hogy csak a tanácsot kell ezért hibáztatni. Be kell vallani azt is, hogy ez a top-down megközelítés nem biztosít kellő felelősséget, tulajdon érzést a halászatiparnak. És hogyha ezt a három problémát veszük, túlzott kapacitás, rövid távú megközelítés, és ez a top-down megközelítés fentről le, és ha ehhez még hozzájön az, hogy néha hiányzott a politikai akarat a megfeleléshez, akkor hát itt van, ez az oka a katasztrófának, és ebben leledzünk most. Mondtam már sok alkalommal itt is, a parlamentben is, és máshol is, hogy a jelenlegi helyzet nem maradhat így. Mindenképpen szükség van egy átfogó reformra a közös halászati politikában. Ha ez nem történik meg, akkor el kell felejteni, hogy a környezetvédelem és a halászat összeegyeztetők. Szóval ez az ökoszisztéma figyelembevételével kell, hogy történjen, jobban figyelembe kell venni az ökoszisztémát, mint jelenleg. A halászati politika védje az érzékeny területeket, különböző érzékeny habitátokat, ahol különböző ritka fajok élnek, az új politika jobban védje a nem célzott fajokat, mint a tengeri madarakat, a cápákat, és a tengeri ö, politika is speciális tervezést igényel, amikor a halászatról és a tengeri védelemről ö, döntünk. A tengeren és a tengeri erőforrásokkal kapcsolatban. Jobban integrálni kell az intézkedéseket a hosszú távú tervezésbe. Hosszú távú tervekre van szükség, ez nagyon fontos. És az én célom az, hogy <clears throat> egy hosszú távú tervezést valósítsak meg minden kereskedelmnek fontos halászati területen. Ez az optimista hang a céljainkat illetően és a szándékainkat illetően azonban párosul egy figyelmeztetéssel is, egy óvaintéstől. Ugyan ez a sok-sok jó szándék sem lesz csak, csak írott malaszt, hogyha a, a gondolkozásunk nem változik meg. El kell kerülni a mikromanagementet politikai szinten, úgyhogy fel kell állítanunk, létre kell hoznunk azt, hogy a célok azok hosszú távúak legyenek, és legyenek meg hozzá a megfelelő eszközök tagállami szinten is. Olyan rendszerre van szükség, ahol a halászati ipar és a többi érintett ágazat megfelelően részt vesz, és vállalja a ráeső felelősséget, mert csak így tudjuk javítani a, a megfelelést, a compliance. Ez a magyarázat, hogy mindig mondom, hogy egy zöldebb, egyszerűbb és ö, sokkal decentralizáltabb közös halászati politikát szeretnék. Ez az én célom. Ez azt jelenti, hogy meg kell határoznunk a prioritásainkat, amikor meghatározzuk a fő céljainkat. Nem szabad a konfliktusos célokat egymással ütköztetni a rövid távú megközelítés miatt. Számomra a szociális dimenzió is ugyanolyan fontos legalább, mint a többi, erről biztosítani szeretném önöket. De, de, azt is meg kell mondanom világosan, és ezt is hangsúlyozni kell mindenki számára, hogy hogyha nem segítünk az ökoszisztémán, akkor a szociális kérdéseket nem lehet megoldani. A fenntarthatóság az egyetlen módja annak, hogy a halászati közösségek megmaradjanak, és az a legjobb biztosítási politika a halászok és a családjaik számára. Tehát a fenntarthatóság az első. A szociális dimenzió vezet át a kis ö, ö, halászathoz. A, ezek a kis vállalkozások hozzájárulnak a, a parti közösségek jólétéhez, élétéhez, és ezek a parti közösségek nagyon fontosak, ezt mindannyian tudjuk. Tehát ezek a kis halászati hajók is végeznek halászatot, ez kevésbé veszélyes a környezetre, és gyakran sokkal szelektívebbek, mint a többi flotta. Számomra tehát nagyon fontos, hogy biztosítsuk azt, hogy ezek a kisebb parti flották ne legyenek a reform vesztesei. Mielőtt befejezem, hadd hangsúlyozzak még valamit. A közös halászati politika az nem csak egy viszonylag kis szektorról szól, hanem ez egy közös piaci termékskála, és 50 százaléka importból származik. A halkrászat, a halfogyasztás 50%-a import. Tehát a mi kötelezettségünk és célom, hogy elősegítsük a fenntartható halászatot az EU vizeken túl is, vagy multilaterális, vagy kezetek között, vagy regionális halászati szervezetekben vagy bilaterális egyezményeken keresztül. Ez a külső dimenzió és világos része a reformnak. Végül pedig tudják, hogy szeretnék egy alapvető szervezeti javaslatot tenni, amely az új célokra fókuszál a közös halászati politikában. A fogyasztókat biztosítani kell arról, hogy a hal az egészséges, fenntartható forrásból került ki, és meg kell találni a megfelelő módot, hogy e, ez megfelelően címkézve is legyen. Még egy nagyon fontos kérdést említenék a hozzászólásom végén ez pedig az együttdöntés. Ez a rendszer lesz, ez a reform lesz az első az Európai Unió történetében, amelyről önök és a tanács együtt döntenek. És hogy meghívtak ma ide, ezzel demonstrálják, hogy milyen aktívan kívánnak részt venni ebben a reform folyamatban, a CFP reformban, és én ennek örülök, őszinte leszek önökkel. Szükségem lesz a segítségükre, amikor majd megkezdődnek a tárgyalások ahhoz, hogy tényleg igazi reformot tudjunk végrehajtani. Túl sok hang hallható, túl sok, megmondom őszintén, akik úgy gondolják, hogy <clears throat> a reform itt és itt megvalósítható. És én hallom ezeket a hangokat, meg kell hallani őket, de meg vagyok győződve arról, hogy ez még nem elég, hogyha ezt kimondjuk. Úgyhogy mindenképpen szükség van, hogy önök is részt vegyenek ebben, és vállalják ezeket a kihívásokat. És ez a nap, ez illeszkedik abba a vitasorozatba, ami következik, ami elvezet a reformhoz. Én kérem Önöket, hogy folytassák az aktív részvételt a CFP reform folyamatban, és örömmel várom az együttműködést Önökkel az elkövetkező hónapokban és években. Köszönöm szépen. Ja, Frau Kommissar Damanaki, uh, äh, many thanks for this. Köszönöm szépen ezt a nagyon világos, összefogott előadást a halászati, közös halászati politikáról. Az, ö, beszélt az ökoszisztémákról a halászati ágazatban. Igen, ezt szeretnénk mi is látni, és ezt szeretnénk támogatni is. Most pedig majd a tagok teszik fel a kérdéseiket, és elmondják az észrevételeiket. Először a Richard Zéber következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék én is köszönetet mondani a biztos asszonynak a gondolataiért a szakbizottságunkban támogatjuk, ezt remélem tudja. A közös halászati politika a következő problémáinak megoldásában és a fenntartható megoldásban, hiszen a fenntartatás, fenntarthatóság fontos a halászattal, csak így lehet egyensúlyt teremtenünk. Izlandon Izlandon kapcsolatban az ottani eredmények valóban lenyűgözőek, az ottani halászati politika sok mindent lehetővé tesz és utat nyit. Úgy gondolom, hogy egyszerű politikára van szükség, nagyon erős önkontrollra és kemény szankciókra. A minél komplexebb egy politika, annál nehezebb az egyenlős, az ellenőrzés, és annál nehezebb annak igazolása. Tehát egyszerű, ellenőrizhető, de aztán kemény szankciókkal érvényesített, és akkor tudjuk azt az állapotot elérni, amikor a halászatban is fenntarthatóság valósulhat meg. Natura 2000, biodiverzitás. Úgy gondolom, hogy jelenleg jelentősen vesztünk a biodiverzitásból. A, a Natura 2000 területek 10%-a tengeri terület, nem az ön hatásköre a Natura 2000 területek javaslata, de úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha támogatna minket abban, hogy jobb védelmi területeket lehessen meghatározni. Ennek nagyon örülnénk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Richard Zéber, Kitanázzini. Kedves biztos asszony, szeretnék, szeretném önt üdvözölni Mindaz, amit elmondott, az a teljes mértékben egyet értek személyesen. Néhány konkrét kérdésem lenne. A bizottság szövegeiben sokszor olvashatunk olyan dolgokról, hogy alternatív megoldásokat javasolnak, például tonhalászatra, aztán beszélnek a szociális-gazdasági következményekről, de nem igazán látjuk igazán azt, hogy hogy figyelembe vennék a valóságos fenyegetettséget, például a, a ton ha, ö, halálományjal kapcsolatosan. Például szándékoznak-e betiltani teljes mértékben a ton halászatot. Ö, nagy, ö, nagyon várom a reformokat a halászati politikában, ahogy mondta, lesznek nagy reformok, léteznek különböző megállapodások is, ezeket alkalmazni fogják-e például harmadik országokkal, vagy pedig csak abban az esetben, hogyha garantálják azt, hogy megfelelő lesz a, az utánpótlás a halálomány területén, bizonyos területeken. Köszönöm szépen, biztos úr, nagyon szép, biztos asszony, köszönöm szépen a bevezető szavait, amelyeket üdvözlök. Ahogy már korábban is mondtam, az ön a, az ön munkája az egyik legfontosabb a bizottságon belül. Ha megnézzük, hogy mi is történt az utóbbi öt évben a, a halászatban Európában, hát akkor jó lenne, hogyha az ön tevékenysége eredményekkel járna. Néhány kérdésem lenne, ha bár lehet, hogy már részben meg is válaszolta, Ugye beszélt a ambíciókról, természetesen ugye ön is politikai nyomás alatt van, erre végül is utalt is, tehát ön is kivantéve a politikai nyomásnak, aztán ott vannak a valóságok, a reális nehézségek. Továbbá. Ami az európai halálományt illeti, Ugye azt látjuk, hogy a közös halászati politika jelenleg megpróbálja azt megvalósítani, hogy egy szinten tartja a halálományt. Tehát ez azért nagyon problematikus lehet. Ugye a fenntartható halálományt biztosítani kell hosszú távon. Fontos, hogy a halászok életfeltételeit is fenntartsák, a halálományt is fenntartják természetesen. Ehhez nagyobb erőfeszítésekkel van szükség, de egyfajta ördögi kört jelent most már mindez. Tehát azt szeretném tudni, milyen politikai támogatás tudnak önök élni? Egyáltalán a tanács részéről van-e támogatás? Vagy például már a bizottság részéről esetleg a, támogatják-e az ön munkáját? Aztán a tanácson belül felismerték már azt, hogy hosszú távú változtatásokra van szükség? Vagy egyáltalán megint csak a rövid távú lehetőségeket veszik figyelembe. Hát kemény kérdések, nehéz kérdések, ilyen válaszokat is szükségleteltetnek. Szandrin Bédié következik. Köszönöm szépen. Damanaki asszony, először is engedje meg, hogy köszönetet mondjak nem csak azért, hogy eljött ma a bizottságunkba, de a múlt júniusi nagyon ö, ö, merész kiállásáért a kékuszonyú tonhal témában. Ő nagyon elkötelezett a fenyegetett halfajok védelmében és a kvóta rendszert illetően. A múlt héten az Európai Parlament elfogadott egy jelentést a biodiverzitásról, és ezt ön is tudja, hogy aláhúzták azt, hogy mennyire fontos a biodiverzitás szempontjából a közös halászati politika. Tudjuk, hogy a tengerek biodiverzitása fenyegetett, 80%-át a halaknak túlhalászák az Európai Unió térségében, és ennek az a kockázata, hogy veszélyezteti ezt az egész gazdasági és élelmiszerügyi területet is. Ön is egyetért azzal, hogy ez aggaszt bennünket, és nagyon fontos számunkra a halkészletek fenntarthatósága. Tamanaki asszony, szeretném ön biztosítani a támogatásunkról, mert a közös halászati politikának az is a feladata, hogy a halfajtákat megőrizze, megvédje és hatékonyan tegye ezt. Mi is a helyzet ma? E, meg tudná mondani konkrétan, hogy mi mellett kötelezte el magát? milyen kritériumok alapján tudják védeni a biodiversitást a jövőbeni halászati politikában, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy a tengeri biodiversitást visszaállítsák, helyreállítsák a politikában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretnék gratulálni a biztos asszonynak, hogy eljött, és támogatást kért tőlünk a jövőbeni munkájához, annak érdekében, hogy egy fenntartható közös halászati politikát valósíthassanak meg. Sok esetben panaszkodnak ugye arról, hogy az Európai Parlament képviselőinek mindig Strasbourgba kell utaznia a penális ülésre. Én pedig azt mondom, hogy hát nem, nem tudják, hogy milyen is az európai halászati politika. Viszont én ezt nagyon komolyan mondom. Ez az az irány, amely, fe, amely felé nem kellene Európának haladnia. Ezt már elmondtam többször a tanács ön a tanácsnál is panaszkodik, de nem csak ott kell panaszkodni, ami a jövőbeni közös halászati politikát illeti, nem akarok teljes részletekbe bocsátkozni, de ami a top-down problémát illeti, amelyről beszélt, és a nagyobb regionalizmust, ha megnézzük azt, hogy hogyan működik jelenleg a közös halászati politika, és hogyan alkalmazzák azon rendelkezéseit a tagállamokban, hogyan valósítják meg ezt a politikát, akkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy hogyan, mit gondol arról, hogy ha ez így működik nemzeti szinten, akkor hogy fog a regionális szinten ez működni? Ami a kékuszonyú tonhalal kapcsolatosan, voltam egy Doha, dohai konferencián ebben az évben, és azt láttam, azt hallottam, hogy, hogy Japán az, amely blokkolja a folyamatot, és azt hiszem, hogy a kékuszonyú tonhal problémájával foglalkoznunk kell, ami a nulla kvótát illeti, a tanács javaslata volt ez, és azt is szeretném tudni, hogyha, hogy a mediterrán térségben lesz elsősorban ívás időszakban valamilyen külön térség, ahol a kék úszonyúton hal állomány időzhet, és a jövő évben kevesebb lesz -e a kvóta. 2007-ben, amikor csökkentették a kvótát, akkor két évig egy visszafizetői rendszert kellett megvalósítani. Én azt hiszem, hogy Hasonló, hasonló lesz majd a helyzet a novemberi találkozón is a vita során. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogyha most szeretne, akkor a biztos asszony válaszolhatna a kérdésekre. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm szépen a hozzájárulásokat, nagyon konkrétak voltak a kérdések és az észrevételések is, ami a az erőfeszítéseinket illeti, az elvárásainkat a reformokkal kapcsolatosan. Itt nem csak arról van szó, hogy én jó magam vagyok ambiciózus. Itt az időbeosztásról, az ütemtervről kell mindenképpen beszélni. Én azt gondolom, hogy itt sürgős cselekedetre van szükség, értékelni kell a jelenlegi helyzetet, és egy hatástanulmányt fogunk elkészíteni a jelenlegi helyzetről, a, az eredményeket rövidesen megkapjuk, a tanács és a bizottság is támogatja ezt a folyamatot, ugye egyesek kérdéseket tettek fel a tanács és a bizottság támogatottságáról is. Hogyha a jelenlegi politika így folytatódik, akkor tíz év múlva a 136 halállomány közül nem marad csak nagyon kevés, 6 vagy 8. Itt a ez egy formális hatástanulmány, amelyet a bizottság rendelt meg, már volt róla szó, és mindenképpen amellett döntött a bizottság is, hogy támogat engem a radikális reformokban. De nagyon őszintén szeretném a dolgokat prezentálni. A bizottságnak van egy javaslata, és az én javaslatom, ez egy nagyon ambiciózus javaslatom, javaslat lesz. A javaslatomat önök is és a tanács is meg fogják kapni. Az én javaslatom a penális ülésre is kerül majd a parlamentben. Meg kell vitatni majd a javaslatomat minden parlamenti képviselőnek, és a, az NV szakbizottságnak mindenképpen fontos szerepe lesz, nekem mondja majd a véleményét. Tehát a javaslat nagyon ambiciózus lesz, nem csak a, min, a minimum közös nevezőről lesz szó a javaslatomban, de aztán a tanácsa is tárgyalni kell. Tárgyalni kell, és ez teljesen evidens. Volt egy kérdés a tanácssal való kapcsolatomról is, Ami a fenntarthatósági opciót illeti, természetesen utalni kell a kormányokra is. A, a helyzet az, hogy a kormányok ugye e, kormányoknak van halászati minisztériumaik, amelyek foglalkoznak ezekkel a problémákkal, és vannak olyan tagállamok, ahol a halászati minisztérium egyben környezetvédelmi minisztérium is, és nem, nem igazán támogatják a valódi környezeti változásokat. Tehát láthatjuk, hogy mi a helyzet. Sokan a saját érdekeiket védik. Természetesen én nem akarom a tanácsot hibáztatni, de azt de ez a közös megközelítés, intézményes szinten, ez a megközelítés, hogy pénzt kell adnunk, nagy halászati hajókra van szükség, egyre többet kell halászni, túl kell halászni, és aztán inkább dobáljuk vissza a, a halakat a tengerbe. Hát ez a jelenlegi ö, politika. Ö, őszinte vagyok önök, hát akkor mit várjak a tanácstól? Hát azt várom, hogy majd novemberben, decemberben oda megyek, a tanácshoz, aztán majd ide is eljövök, és a jövő évi kvótákról tárgyalunk majd. De hát már százszor elmondtam bizonyos dolgokat a, par- a parlamentban, a tanácsban, senki nem akar hinni nekem, még most sem, a 20 nap a tanácsi ülés előtt. Ugye tehát tárgyalni lehet a különböző mennyiségekről, mondjuk adjál nekem 100 tonna tőkelat, aztán én adok neked 100 tonna heringet. Tehát így folynak a tárgyalások. És aztán én majd elmondom azt, hogy milyen tanácsokat kaptam a tudományos tanácstól, aztán beszélgessünk, tárgyaljunk ezekről a dolgokról. De természetesen nem lehet figyelmen, figyelmen kívül hagyni a tudományos tanács javaslatait. Most már ezt nem lehet. Vannak olyan ö, halfajták, a, amelyek kapcsán ugye a, a tanács azt mondta, hogy 10 ezer tonnát lehet halászni, aztán 20 ezer tonnát halásztak végül. Aztán vannak olyan ö, környezetvédelmi miniszterek, akik egyre inkább ö, amellett vannak, hogy még, még többet, még többet halászhassanak. Persze nem akarok senkit hibáztatni, de szeretném, hogyha önök is megértenék, hogy a támogatásukra szükségük van, szükségem van, mert a tanács úgy tűnik, hogy nem akar radikális változásokat. Őket sem hibáztatom. Ugye már ott vannak évek óta, és, és én azt is tudom, hogy a bizottság már kétszer két alkalommal megpróbált változtatásokat, reformokat elérni és megvalósítani, tehát kétszer már megpróbált a bizottság, és minden alkalommal kudarccal végződött. Tehát óvatosnak kell lennünk, természetesen tárgyalni kell. Most konkrétan néhány kérdéssel kapcsolatosan, a kék uszonyú tonhallal kapcsolatosan. Ez az, ö, nagyon nagy volt a csalódottság e témát illetően. Ugye ott voltak a japánok, ugye a japánok azt mondták, hogy náluk a pénz, náluk a hatalom, úgyhogy nincs semmiféle új megoldásunk. Csak úgy lehet tovább menni most már, hogyha mindenkit meggyőzünk arról, hogy a tudományos tanácsunk milyen eredményekkel áll elő. Nem minden területen kaptuk meg a tudományos tanács javaslatait, ahogy a jövő héten megkapom, akkor el fogok menni az iCAD-ba, és, és elmondom nekik, hogy mi a tanács javaslata, hogy csökkenteni kell a kvótákat, vagy nem, vagy esetleg be kell záratni bizonyos halászati vállalatokat. Nagyon szigorúan kell fellépni, mert vannak fenyegetett hal állományok is, halfajták is, ami a hosszú távú terveket illeti. Ez egy nagyon fontos eszköz, és csak így lehet a tagállamokat meggyőzni arról, hogy együttműködjenek velünk mert ugye megvan a, a maximális fenntarthatóság, megvan a halak elhalálozási aránya, tehát ezeket ismerjük, de mindenképpen fontos a célokat megvalósítani. Tehát, ahogy már mondtuk, a az ICAT találkozó Párizsban foglalkozott a kékuszonyú hal, tonhal problémákkal, de a, ami a döntéseket illeti, nem volt konszisztens a döntések jellege. Mm, nem elég a bizottságot meggyőzni, a többieket is, másokat is meg kell győzni beszélünk a kék uszonyútonhalról, nagy a vita az EU-n belül is, a, az állományjal kapcsolatosan is, de nagyon keveset beszélünk más országokról a mediterrán térségben. Ott van Törökország, Tunézia, Líbia, amelyek szintén halásszák ezt a tonhalat, mindenképpen ellenőrizni kell ezt a helyzetet, és olyan kezdeményezésekre van szükség, amelyek nem könnyűek, amelyekkel mindenképpen lehet ezt a rendszert ellenőrizni együttműködni kell velük, nagyon sok a probléma, jövő héten találkozom majd velük, és hát megpróbálok tárgyalni. Ami a koordinációs munkát illeti, azt hiszem, e, e, elnök úr, van egy javaslat ezzel kapcsolatosan, és várok önöktől is konkrétumokat. Mindenképpen fontos, hogy egy tengerészeti speciális tervezet létezzen minden tagállamban meg kell határozni a különböző területeket, ahol, ahol mindenképpen szeretnénk a védelmet biztosítani. a különböző okok miatt, biodiverzitás miatt, eh, okok miatt, és így tovább. Ez a halászati vállalatoknak is segítene a tagállamokban, mert nagyon nehéz pontosan kontrollálni a kvótarendszer betartását, alkalmazását. De hogyha mondjuk lezárunk egy területet, például az ívás miatt egy vagy két szezonra, akkor könnyebben lehet kontrollálni mondjuk egy, egy lezárt területet. Sokkal könnyebb, ugye? Oda senki sem fog elmenni halászni. És így jobban meg lehet győzni a kormányokat is arról, hogy alkalmazzák a tengerészeti irányelvet, és, és megvédhetik ezeket a térségeket. Ami a regionalizálást illeti, ez egy másik kérdés, és a megfelelhetőség nagyon nehéz dolog. A politikának, politikát mindenképpen jobban kell megvalósítani, de az új rendelet a bizottság számára is egyfajta új fegyvert jelent. A, a, a halászati vállalatoknak is meg kell felelniük, alkalmazniuk kell a jogszabályokat. Ami a regionalizálódást illeti, lehetővé tenni a, az adott régió, az adott ágazat fejlődését is. Ahogy tudjuk, természetesen a régiók jobban megfelelhetnek a különböző jogszabályoknak, mert ők tudják, hogy mi is történik ott azokon a területeken, vagy az adott régióban, és biztosíthatják azt, hogy megfeleljenek az adott jogszabályoknak. A, ami pedig a, a halászati partnerségi megalapotásokat illeti, itt a külső politikai tevékenységről van szó. Mm, nagyon sok halat importálunk, harmadik országok exportálják ezeket, ezt a, a, ezeket a halakat. Tehát éppen ezért itt nem csak az import, hanem az export is érintett. A kereskedelmi ügyekkel foglalkozó biztos is foglalkozik ezzel a témával. Ez egy közös kezdeményezés, ami a halászati partnerségi megállapodást illeti. Itt elsősorban a túl, tehát azokon a területeken, ahol túl nagy az állomány, lehetne alkalmazni. Sok esetben a helyi emberekkel problémáink vannak, Marokkóval létezik a második legnagyobb megalapodásunk, és itt van egy protokoll, amely január végén jár le, és még mindig nem kezdeményeztem, hogy megújítsuk ezt a megállapodást, ugyanis a marokkói kormány nem akar együttműködni. Itt elsősorban Marokkó nyugati részén az emberekkel, a halászokkal nem, akarnak, nem akar tárgyalni a kormány, a helyzetet nem oldják meg megfelelő módon el kellene, hogy jöjjenek tárgyalni velünk. Én a javaslatomat, konkrét javaslataimat majd a halászati bizottságban fogom bemutatni. Két hét múlva körülbelül készek lesznek a konkrét javaslatok ezen protokollal kapcsolatosan, mert jelenleg nem vagyunk megelégedettek ezzel a megállapodással. Biztosíthatom önöket arról, hogy nem fogjuk így hagyni a helyzetet, és eh, nekem az a célom, hogy egy új fejezetet nyissunk meg a eh, megállapodásban, egy olyan fejezetet, amely biztosítja az emberi jogokat az adott országban, ahol halászunk, és eh, természetesen a, meg, meg kell felelni a megfelelő jogszabályoknak az adott országokban is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Látjuk, milyen sok szempontja van ennek a szakterületnek, és mennyi dolognak kell megfelelni. Milyen ágazatoknak befelé és kifelé is mi mindennek. Többen is kértek szót, sőt, igazából majdnem mindenki. Zsirpárnió Két-három pér mondjuk mi percnél többet ne beszéljünk, jó? Igen, nagyon rövid leszek, ugyanis Marokkóval kapcsolatosan szeretnék feltenni egy kérdést. Ugye, amit ön éppen említett, nevezetesen, hogy, hogy hogyan lehetne felújítani a megállapodás Marokkóval, amely 2011. január végén lejár, ahogy ön is említette, és júliusban ebben az évben egy találkozón ön azt mondta, hogy döntést hoz majd e, augusztus végére. Most viszont már szeptember végén vagyunk, tehát azt szeretném tudni, hogy mi is a helyzet, mit is döntött. Most ugye szeptember 28-a van, ugye azt mondta, hogy most azt mondta, hogy 15 nap múlva, tehát két hét múlva fog előállni javaslataival. Én találkozom most szombaton a marokkói halászati és kulturális miniszterre. Ez egy személyes találkozó, de egyben politikai találkozó is. Tehát szombaton 12 órakor találkozom a miniszterrel, hogyha gondolja, én segíthetek önnek e találkozás során esetleg egy üzenetet továbbíthatom a miniszternek és a miniszter üzenetét majd önnek, ugyanis azt mondta, hogy két héten belül döntést hoz. Köszönöm. Tehát ez egy kiváló ö, felajánlás, ugye speciális kapcsolatai vannak Marokkóval, ugyanis a képviselő úr felesége marokkói. Ácsú pirmininkė, gerbiamoji komisárė, dėkui už jūsų pristatymą. Köszönöm szépen, biztos asszony, az előadást. A kérdésem egy konkrét dologhoz tart, kapcsolódik. Szeptember elején egy javaslatot terjesztett elő a bizottság a Balti-tengeren lehalázott halkvótam emelésére vonatkozóan. A döntésre tudományos bizonyítékokra alapozták, de mégis a, szen, a tenger rendkívüli szennyezett. A planktonok szinte már teljes mértékben kihalnak, ami egyértelműen a haletetésnek vezet, haletetésre vezethető vissza. A kvóták rendkívüliek. Or, nagyon nagy volt az emelés, és akkor, amikor a döntés született, akkor ugyan valóban a tudományos eredményeket felhasználták, de azt is jelezték, hogy a szennyezettséggel kapcsolatban a tagállamoknak kell megoldani sok problémát, és a bizottságnak is megvan a maga javaslata erre vonatkozóan. A szakpolitikai intézkedések reformja rendben van, de a Balti-tenger rendkívüli szennyezett és a hal minőségét ez befolyásolja. Köszönöm szépen! François Crostet. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, nagyon sok mindent elmondott, nagyon érdekes dolgokat hallottunk, vissza szeretnék térni egy dologra, mindidáig túlhalászás folyik, senki sem tartja tiszteletben a kvótákat, és az európai támogatásokkal megpróbáltuk a fenntartható flottát biztosítani, azonban a, ezek a ez a flotta, vagy ezek a flották nem igazán tartották tiszteletben a környezetvédelmi szabályokat. Egyre több a nehézség, és hogyha meg szeretnénk őrizni a biodiverzitást, a halfajtákat, és több tízezer munkahelyet, mellesleg nagyon sok munkahelyet, már nem létezik, és azt hiszem, hogy ez is egy fontos téma. Ön azt mondta, hogy meg kell őrizni a flottákat, mert fontos szerepük van az emberek jólétének fenntartásában. Ugye vannak a kis ö, vállalkozások, vannak a nagyobb szintű vállalkozások, de a, itt a kis vállalkozások azok, amelyek szenvednek sok esetben az ipari halászat hátrányaitól. Szeretném tudni, hogy mit szeretnének tenni annak érdekében, hogy támogassák a ö, partmenti halászatot, és milyen szerepet szánnak az akvakultúrának sok esetben elmondták, hogy az akvakultúrával esetleg helyettesíteni lehet bizonyos halfajtákat, amelyek már nem léteznek a tengerekben. Az akvakultúrával kapcsolatosan higiéniai kérdések és szabályok is felmerülnek, tehát szeretném tudni, hogy mit is gondol az akvakultúra környezeti hatásairól, és hogyan látja, mivel volt szó harmadik országokról és halászati megállapodásokról, tehát hogyan látja az, a helyzetet, hogy ne a mi halászainkat fosszák meg a munkahelyeiktől. Köszönöm szépen, François Grosset. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy eljött. És ahol halászati biztosként erről a fontos kérdésről beszélt, nekünk is fontos ez a kérdés. És az ön elbeszélését hallgatva a halászat érdekelt feleiről, ahogy beszámolt a, a politikai intéz, politikai döntéshozokról beszélt, akkor az a benyomásom, hogy tulajdonképpen, mintha ezt a katasztrófát senki nem venné komolyan, mert katasztrófáról számolt be. Környezeti és éghajlati kérdésekkel kapcsolatban egyaránt rengeteg probléma van, és rendkívül sok aktív politika egyszerűen tagadja a tényeket vagy elsöpri az asztalon, asztalról a kérdéseket. Óriási gond ez, kihívás, még akkor is, hogyha itt van előttünk és hat ránk ez a katasztrófa. Tagadjuk a létét. A kérdéseimet tulajdonképpen már meg is válaszolta, de hadd mondjam el, hogy örülnék, örültem annak, hogy említette, hogy holisztikus jellegű reformokat kíván. A balti térség nem óriási tenger, más EU tengeri területekhez hasonlítva, de kollégám már említette, hogy katasztrófa van a balti tengeren, a belvize, belső tengeren. Ez a törékeny összetételű, hiszen vízutálpótlást a nyílt óceánról nem nagyon kap. Ezért fontos, hogy de handlar om, om människor som har syst... Úgy gondolom, hogy végül is amiről beszélünk, az nem más, mint azok az emberek, akik a halászatot több ezer évig generációról generációra művelik, és őrájuk irányul A halászatban kevesebb ember kell, hogy megéljen, kevesebb emberre van szükség ebben az ágazatban. A kérdés az az, hogy milyen lehetőségünk van arra, hogy biztosítsuk ezeknek az embereknek, azoknak a megélhetését és akik más területre kell, hogy menjenek, a partvidékeken például. Lesz-e megélhetésük? lesz, eh, van-e konkrét eh, javaslat erre vonatkozóan? Köszönöm szépen. Eh, Gárdini kollége. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Nagy figyelemmel hallgattam ezt a problémát. Én olasz vagyok, és hát minket is érintenek ezek a problémák Ez egy nagyon régi, hagyományos tevékenység a mi országunkban is. Amikor a kékuszonyú tonharról beszélünk, akkor el kell mondani, hogy hagyományos, több évezredes hagyományokkal rendelkező halászatunk létezik. A technika szempontjából is mindenképpen olyan halászati eszközökkel halásznak, amelyek tiszteletben tartják a környezetet is, de mindenképpen jó lenne figyelembe venni egyrészt a halászati, a, a, a kifogási különböző problémákat, összekötni a integrált megközelítéssel. Nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a probléma fennáll, mert egész egyszerűen nincsenek meg a megfelelő eszközök a megoldásra. Meg kellene értenünk, hogy hogyan lehetne például bizonyos halfajokat visszaállítani. Ön erről gondolkodik-e egyáltalán? Foglalkozik-e ezzel? A, aztán a flották problémájával kapcsolatosan mi a helyzet azokkal a vállalatokkal, vállalkozásokkal, amelyek felszámolják például a halászati eszközeiket, a flottájukat, a hajókat, Olaszországban a flottának a 80%-a állandó, aztán nagyon kihat például a halászok életére az, hogyha változások vannak szervezeti szempontból, strukturális szempontból, aztán a piac megszervezésével kapcsolatosan ön beszélt bizonyos dolgokról, de nem tudom, hogy a jövőben mit szeretne tenni a, például az árak területén, az eladási árak területén, például a harmadik országokból, hogyha importálunk, egész egyszerűen olyan alacsonyak az árak, hogy azok kihatnak a mi árainkra is, a halászaink életére egész egyszerűen annyira alá mennek az áraknak. Természetesen január 1-től új jogszabályok lesznek érvényben lesznek szankciók azokra az esetekre, amikor nem tartják be egyes országok a jogszabályokat, de egyáltalán támogatni fogják-e a jövőben továbbra is a halászatot? Köszönöm. Nagyon köszönöm. Szátú Hassi asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a biztos asszonynak, hogy eljött hozzánk megvitatni ezt a kérdést. Köszönöm, hogy ilyen világosan szólt hozzánk és én Morkonájta asszonyhoz hasonlóan a balti tengeri túlhalászásról beszélnék. Sokszor, amikor erről beszélünk, akkor vagy az Atlanti óceánra, vagy a földközi tengerre gondolunk. De a balti tengerben a túlhalászás különös problémákat vet fel. Amikor a vad lazacot túlhalásszák, akkor ez kisebb bevételt, kisebb üzleti lehetőségeket jelent a közösségekben, akik ott élnek a folyópartokon, azokonnak a folyóknak a mentén, ahol ez a halászat történik. Nagyon sok e-mailt kaptam olyanoktól, akik ott laknak a, rive, a Tornyon folyónál, ez a legnagyobb, ahol az emberek a túlhalászat miatt nagyon nehéz helyzetben vannak, tehát a lazac túlhalászása miatt a balti tengerben. A kalkulációk azt mutatják, hogy ennek a gazdasági értéke az ottani közösség számára annak a halnak az esetében, amely ugye a, a folyók felé halad, százszorosa annak, mint amikor a halat magában a tengerben fogják ki és egy másik probléma is kapcsolódik a balti tengerben a túlhalászáshoz, ez a neutrifikáció. És az Európai Parlamentben ismert tény, hogy a balti tenger az egyik legszennyezettebb tengeri térség a világon, és itt ez a legnagyobb probléma a neutrifikáció. És a ö, nagy, ö, nagy ö, ragadozó halak, halászása a gond. Nincs elég ragadozó, amely megeszi az olyan halakat, mint a heringek, és akkor azok túl szaporodnak, és megeszik a planktonokat, és ez azután csökken a planktonállomány, és ez egy robbanásszerű helyzetet eredményez, ilyen toxikos, zöld alga felület jelenik meg nyaranta, és ez borzalmasan néz ki. Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy milyen terveik vannak ennek a speciális problémának a kezelésére, tehát a balti tengerben a túlhalászással kapcsolatos problémákra. Nagyon szépen köszönöm, Zsüli Gerling. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ismerem és felhívta a figyelmet, milyen fontos a kis vállalkozásban történő halászat, és jó lenne, hogyha elmondaná, hogy mit termez, és hogyan látja a kilátásokat a különböző flották esetében. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, különösen a hagyományos halászat vonatkozásában. A másik kérdésem pedig és hát a brit halászokra, ha gondolunk, akkor muszáj az Feroz-szigetekre, Izlandra is gondolni. Most nem akarom, hogy az egész kérdésre kitérjen, de ez aztán egy nagyon fontos kérdésre irányítja a figyelmet, hogy milyen nehézségek vannak a, a partnerekkel kapcsolatban, hogy rászorítsuk őket, hogy tartsák be a kvótákra, a kvótákat, ugye az izlandi ö, ö, kormányzat ö, próbálja csökkenteni a kvótát, az iszonyatosan magas, de tud biztosítékot adni arra, hogy az új ö, közös halászati politikában sokkal többet fognak tenni annak érdekében, hogy ezek a szabályok valóban érvényesüljenek kívül is, tehát hogy meg lehessen őket, be lehessen őket tartani. Köszönöm. Teodoris Kulakakis. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Köszönöm szépen a kiváló beszámolóját. Szeretnék három aspektusra rámutatni. Először is a partmenti halászat, tehát a kisvállalkozások halászata, szemben az ipari halászata. Én úgy gondolom, hogy a valóság az, hogy, hogy azok a halak, amelyeket a part mentén halásznak, vagy turisztikai térségekben nagyobb értéket jelentenek. Mindenképpen meg kell védeni a partmenti hagyományos halászatot az ipari halászattal szemben. Mellesleg tudjuk azt, hogy minden szennyezett a bolygókon, a, beleértve a levegőt, tehát hogyha itt túlhalászás van, akkor ez azt jelenti, hogy a kollektív jólét van veszélyeztetve. Továbbá az akvakultúrát illetően. Tudjuk azt, hogy az akvakultúrában nagy, túlságosan is sok antibiotikumot használnak. És ez a túlságos antibiotikum használat is nagyon veszélyes, mellesleg ezt ismerjük a kórházokból is, de bizonyos területeken, tehát túl az emberi egészségen, itt az akvakultúrában is nagyon sok antibiotikumot használnak, de nagyon nehéz szelektív módon eljárni, nevezetesen, hogy mely halak kapnak antibiotikumot, és melyek nem, hát akkor inkább minden, mindegyik kap, és éppen ezért túlságosan nagy az antibiotikum használata. A harmadik terület pedig a szervezettség, az ellenőrzés és a szankciók kérdése meg kell bizonyosodni arról, hogy megfelelő módon alkalmazzák-e a jogszabályokat. Nem tudom, nem tudom, hogy a regionalizálás az egy jó megoldás lenne-e. A különböző régiók politikai rendszere függ különböző hatásoktól, és éppen ezért talán kevésbé veszik figyelembe a környezetvédelmi aspektusokat. Köszönöm. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, hát ez nem egy könnyű kérdés természetesen, de hát nem lehet csak a kvótákról beszélni, azt hiszem, hogy azokról is kellene beszélni, hogy akik halászatból élnek, és akik veszélyeztetve vannak. Ön nagyon jól tudja, hogy mi történik a halászati vállalatoknál, a, a bárkákon, ugye a kis halászati vállalatok számára egyre nehezebb a helyzet. Sok esetben a kialászott halai 90%-át vissza kell dobniuk a tengerbe, mert túl kicsik a halak, és akkor ezeket vissza kell dobni. De ezek a halak aztán a tengerben meghalnak, elpusztulnak, hát akkor mit lehet csinálni? Ugye azt mondják, hogy sokat ö, ö, vagyunk kint a tengeren, sokat dolgozunk, viszont a 90%-át vissza kell tobni a fogásnak. Ez számunkra nem igazán kedvező. Nézzük meg, mi van Norvégiában. Ugye Norvégiában még mindig halásznak bálnára, bálna halászat, vadászat létezik, ez is problémákat okoz. Ugye tudjuk, hogy nem tartják tiszteletben mindenhol a jogszabályokat, aztán vannak ugye teny- nagy tenyészetek is például a tengerekben, tehát tenyészet is folyik, nagy tenyészetek vannak és több millió halat lehet a tenyészetekben tenyészteni. Azt hiszem, hogy esetleg segíteni lehetne azoknak a halászoknak, akik a tenyészettel foglalkoznak, mert ezzel lehetővé teszik azt, hogy visszahelyezzenek bizonyos halfajtákat, amelyek már szinte kihaltak a tengerekben. Köszönöm. Köszönöm szépen az utolsó felszólalónak adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm biztos asszony, hogy eljött és ilyen egyértelmű, világos összefoglalót mondott. Konkrét kérdésem van a jelenlegi északi konferenciával kapcsolatban, amit talán mindenki számára így ön előtt egyértelműen ismert. Öt új tengeri területet jegyeznek, neveznek, és ez nagyon fontos, mert ez az e, öt első MPA. Ez tulajdonképpen jó hír, pozitívum. És mivel a, az EU az OSPA tagja, kérdésem, hogy milyen konkrét intézkedéseket akar amelyel az 5 MPA-t megkívánják valósítani. Ön is említette ezt az összefoglalójában, és kíváncsi vagyok, hogy mit kíván tenni konkrétan, milyen konkrét eredményeket vár Észak-Ertől az eredménytől, egyezménytől Norvégiával. Köszönöm, biztos asszony, köszönöm hatalmas témát lefedő kérdéscsokrot kapott. Valóban a legtöbb dologra rákérdeztek. Kezdjük Marokkóval abszolút korrekt, jó az információja. Ahogy én is mondtam már júliusban, hogy a marokkói kormánytól további információra van szüksége. A megállapodásunk különösen a Marokkó nyugati területére vonatkozóan a megállapodásunk szerint. Sajnos meg kell, hogy mondjam, hogy nem kaptam választ egészen mostanáig. A bizottságnak a marokkói hatóságok nem válaszoltak, úgyhogy küldök még egy levelet, újra kapcsolatba lépek velük, és megmondom, hogy el fogom halasztani a döntést, és ez az oka, nem akarom eltitkolni, sőt, talán akkor egy másik dátumban megállapodhatunk, és megnézhetjük, hogy mi mi lesz, ha kapunk információt, akkor tárgyalunk, ha nem, akkor eh, hát ugye világos. De nem, nem tehetünk mást. Azért halasztottuk tehát el a döntést, hogy mindenkit, különösen a megállapodásban érdekelt tagállamokat, Spanyolországot, Franciaországot, elsősorban néhány más tagállammal együtt, tehát lehetővé tegyük számukra, a részvétel, de tulajdonképpen már minden lehetőséget kimerítettünk a jegyzőkönyv megújítására. Nagyon örülnénk, hogyha ezt az üzenetet elvinnék, ami világos. Megkapták a, le- a levelet, kell a válasz. Ugye udvariasságra mindig hivatkozhatunk, de hát most inkább a szükségességre. Tehát meg kell, hogy kapjuk az információt, ez benne van a megállapodásban. Benne van a, és ezt kérem, nem saját ötleteimre támaszkodtam ebben, hanem benne van a megállapodásban, hogy bizonyítaniuk kell mindezt, és nagyon örülnénk annak, hogyha végre megkapnánk a választ, esetleg ha önök is elvinnék ezt az üzenetet nekik, előre is köszönöm. A külső kapcsolatokkal kapcsolatban Izland, a Fár, szigetek A tanácson belül is megtárgyaltuk ezt, ahogy önök is tudják. Világos a probléma. Ezek az államok, Izland és a Fáros-szigetek megnövelték saját kvótáikat, makrela kvótáikat egyoldalúan, anélkül, hogy minket bármiről tájékoztattak volna. A Fáros-szigetek például, amely ugye kisország, háromszorosára emelte a korábbi kóta szintjét. És ez elfogadhatatlan számunkra, el kell mennünk oda tárgyalni, meg is tesszük ezt, de a tanácstól most megvan a mandátumom erre, és ha, amennyiben, bár remélem, hogy nem lesz így, de ha Izland és a Fáro-szigetek nem, nem lesznek elég rugalmasak, akkor más lehetőséget kell nézzek, adott esetben meg kell vizsgálni, felül kell vizsgálni az aláírt megállapodásokat ezekkel az országokkal aláírt szerződéseket. Ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma, nem csak a makréla miatt, hanem azért is, mert, mert ez precedens lehet. Hmm. Ha az Európai Unió meg akarja védeni a fenntarthatóságot, az állomány fenntarthatóságát, és meg akarja védeni a saját ágazatunk megfelelését, akkor igenis a szövetségeseinktől, szomszédjainktól, akárhogy is hívjuk őket, meg kell követelnünk, hogy tisztelje a szabályokat. És természetesen szeretnénk, ha Izland az európai ákét tiszteletben tartanák, különösen, hogy adott esetben csatlakozásra is sor kerülhet. Meg kell, hogy mondjuk, hogy mindenképpen tiszteletben kell tartaniuk ezt, akár csatlakoznak, akár nem. Balti tenger. Magam is jártam ott, láttam a tengert, tárgyaltam sok mindenkivel a régióban, halászokkal, és tény is való a szennyeződés rendkívüli, sok probléma van. A problémák közül már sokról beszéltünk, ezt említettük, Eh, Potasnyik úr eh, eh, hatáskörébe tartozik, és nem akarom most az ő feladatát átvenni, de a, ami a halászati részét illeti, itt tanúsítványokra lesz szükség. Hogyha a tudományos, ha a tudományos bizonyítékokra tudjuk alapozni a döntéseinket, akkor biztosak lehetünk. Ha a tudományos bizonyíték azt mutatja, hogy növelhetjük a kvótákat azért, mert egészségesebb az állomány, akkor azt meg lehet tenni. De persze megértem, hogy, miért, hogy más a saját megközelítését akarja, de ez az egyetlen egy lehetőség, a szabályokat tiszteletben kell tartani, csak így lehet az ellenmondó érdekek között utat találni. Tehát a tudományos bizonyítékokra alapozzuk a döntést, mert egyébként, hogyha a balti tengerre mennénk, a heringállomány és minden más állomány növekedését kell, hogy várjuk. És hogyha csökkennek a, a, a kvóták, akkor ugye növekszik az állomány, de természetesen erről meg kell győzni az otaniakat. Úgy gondolom azonban, hogy található megoldás a Balti tengerre, és a stratégia keretében ez meg is lesz. Együtt kell működjünk a környezeti szolgálattal, Potosnék úrral, hiszen nagyon sok kérdés, amiről már szóltunk, oda tartozik például a, a tengeri evolúció, és ugye nem beszélhetek az ő kezdeményezéseiről, csak arról, hogy igen, konstruktívan kell majd a balti tenger védelmében eljárnunk, és a tudományos alap fontos finanszírozás, európai finanszírozás. Újra kell szervezni ezt az ágazatot, elismerem, elfogadom, amit a képviselők már mondtak, arról, hogy korábban hogyan éltünk, hogyan alkalmaztuk ezt a finanszírozást. Nagyon-nagyon sok pénzt adtunk például a lehalászásra, és aztán utána ö, ö, finanszíroztuk a, a további halászást, és kifagyott a hal. Ezen változtatni kell. Most azt próbáljuk, ez ugye a szándékunk, hogy egy új finanszírozási formával pusztán zöldebbé tegyük, a fenntarthatóságot támogassuk, a, a szelektivitás megtartását erősítsük, a jó megfeleléssel, a szabályok betartásával, tehát javítsunk a helyzeten. E, persze ennek a döntésnek költsége is vannak, de le fogjuk, tehát nem fogjuk folytatni a lehalászás finanszírozását. Rendkívül sokféle reakció van erre, de ezt a forrást majd mások, más célokra lehet használni. A közös piaci szervezet, a közös piacot tehát át kell alakítsuk, és ezen a területen is több pénzt tehát nem adhatunk a halászoknak, hogy visszadobják a halat a tengerbe, ez elfogadhatatlan. Ezzel le kell állni. Bár erre is sokféle választ kaptunk. Mit lehet tenni? Megtartani a pénzt, és a termelőket támogatik. A termelő szervezeteket. Ha ezek jól szervezettek, akkor őket lehet a tárolási kapacitásokra, a piacpolitikára támogatni, megfelelő információszerzése, és, és hogy legyen haluk, amikor, a, legyen hol eladni a halat. A halászoknak csak azt a halat kell kifogni, amit emberi fogyasztásra jó áron el tudnak adni. Tehát a legjobb megoldás, hogyha annyi halat halászunk, amennyi emberi fogyasztásra eladható. Tehát ne azt fizessük, hogy a halat visszadobják, a tárolási mechaniz- kapacitásokra, piacpolitika kialakítására adjuk pénzt, hogy azt ugye, hogy mikor, hol halásszanak, mit, és azt is, hogy biztosítsuk azt, hogy azonos feltételek mellett, persze benne vagyok biztos, hogy ezt meg, meg tudjuk tenni, mert ez nem az én hatásköröm, tehát, hogy azonos feltételeket biztosítsunk az itt halászott halak és az importált halak között. Ezt tehetjük meg, volt a címkézéssel kapcsolatban is egy javaslat. Biztos vagyok, hogy az európai fogyasztó friss halat szeretne, olyan halat, ami nem mélyhűtött, amit az Európai Unió szállít, és hajlandó ezért többet is fizetni, ha megkapja a megfelelő információt. A kis ö, ö, üzemi halászattal kapcsolatban igazuk van, ö, szükséges a differenciálás Megvitattuk ezt a tanácsban, és hát a tagállamok, néhány, nem a többség, foglalkozik ezzel a kérdéssel, de a többség az nem igazán, hogy mondjam, nem nagyon örvend ennek a perspektívának. De hát ragaszkodni fogunk mi ehhez, azért, mert ez a small care fishery, a kisüzemi halászat, ez sokkal fenntarthatóbb módon történik, ezt tényekkel lehet alátámasztani, és ez a kisüzemi halászat, ez munkahelyteremtő is, és a parti vidéken a túlélés lehetőségét biztosítja, és ez nagyon fontos, hogy megőrizzük ott a, a gazdasági tevékenységet, az életet a partmenti térségekben. Dolgozunk ezen a partmenti területekkel. Lapás asszony nincs itt, de nagyon aktív ezen a területen. Skóciába megyünk ezen a héten. Megpróbálunk megoldást találni a problémára a partvidékek és a kisüzemi halászat kérdésére. Talán sikerül külön forrást biztosítani, egy külön sort, költségvetési sort és különböző incentívákat, hogy meg tudjanak felelni a szabályoknak, új eszközökre, új hálókra van szükségük ahhoz, hogy ezt megtehessék, és ehhez több forrásra lesz szükségük, és védeni is tudjuk egy módon azt a módot, ahogy ők halásznak, az úgy, hogy szigorú szabályokat ellenőrző, ellenőrzéssel vonjuk a nagy halászokat, az ipari halászatot. Egy éjszaka ezt el tudom, egy éjszaka annyit halásznak a nagy halászok, mint egy év alatt a kis halászok ott az egész területen. Szóval ez szörnyű, hogy valamit ezzel a ö, nagy ö, ívű halászattal tenni kell. Azt is be kell, hogy ö, lássam, hogy mi az akvakultúrával nem foglalkozunk annyit, mint kellene. És ez eddig tehát nem volt így, de most megpróbálunk egy külön forrást biztosítani és új szabályozást is erre a területre, annak érdekében, hogy biztosíthassuk, hogy a fenntartható akvakultúra megmarad, és hát van néhány állatjóléti rendelkezés is, antibiotikumokkal kapcsolatos rendelkezés, ezeket is be kell tartani, és hát ez is a compliance, a, a kölcsönös megfelelés kérdése. Mindent megteszünk, ami tőlünk telik, és reméljük, hogy ezt meg tudjuk tenni megfelelően koordinálva a tagállamokkal. Július óta az organikus akvakultúrával kapcsolatban is van egy új szabályozás. Ez új, különös szabályok, programokat tartalmaz ez, és már kaptunk néhány projektet, illetve néhány mm, forrásigényt erre vonatkozóan. De őszintén szóval a tagállamok, a kormányok mm, többet kell, hogy fordítsanak, több, nagyobb figyelmet a kis ö, üzemi halászatra és a halászokra. Ugye Hallottunk számos eszközről, ami a, a tengerfenéket, tengerfeneket károsítja. Hát mit tehetünk ezen? Ugye ott van a földközi tengeren. Három év volt az átmeneti szabályozás, és nem sikerült megvalósítani, és ez nagyon barátságos pedig sok ezer halász számára a partvidékeken, például Görögországban csak két 300 olyan ember van, akik nagy halászokkal, nagy hajókkal halásznak. És a politikai pártok mind engem keresnek, a nagyok. Mert hogy ezek Poszedóniát és minden tönkre tesznek ott, mert megvan a hatalmuk, megvan a lobby erejük. És én tényleg azt mondom, hogy más megközelítésre van szükség a kisüzemi halászat ponttal kapcsolatban, és akkor még egy szót. Potocsnik úr felelős az OSPA konferenciáért, de ez tényleg sikeres volt, és mm, reméljük, hogy a tagállamok meg fogják védeni ezeket a területeket. Együttműködünk Potocsnik úrral, és nagyon szeretnénk motiválni más tagállamokat is, hogy határozzák meg ezeket a területeket. Voltam Németországban, ott is van néhány terv, és a földközi tenger mellett is. Mit lehet, illetve mit tudunk tenni itt? Hát azt, hogy együtt kell működnünk persze a tagállamokkal, ugyanis ez nem az én illetékességem, és én nem mondhatom, hogy meg kell, hogy mondjam, hogy tiszteletben kell és fogom tartani a szubszidiaritás elvét, de amit megtehetünk az az, hogy egy új szabályozást fogadunk el, mert hogyha be tudjuk bizonyítani, hogy olyasmit halásznak, amit eladnak, és akkor, ha ez egy új szabályozás tárgya, akkor a tagállamoknak ezzel törődniük kell, úgyhogy ez egyetlen fegyverünk, de őszintén szólva ez nem könnyű. Büntetni mindenkit, úgyhogy tényleg szükségünk van az önök segítségére, és a polgárok segítségére, hogy a kormányokat rá tudjuk beszélni, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket, és biztosítsák a megfelelő eszközöket a megfelelés elősegítésére. Köszönöm szépen! Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, biztos asszony. Tényleg az az érzésem, hogy sikerült szinte minden kérdésre felelni, amit feltettek, vagy legalábbis amelyeket én hallottam. Ez egy igazi jó teljesítmény, úgyhogy majd visszatérünk a nyugat-szaharai kérdésre hamarosan, mert az sokunk számára fontos. Köszönöm szépen! Well, The next issue on the Következő kérdés a napi rendünkön a határon átnyúló egészségügy és Grosszet asszonynak adom meg rögtön az ót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, hát már nem sokan vagyunk a teremben, eh, és kár, mert egy elég fontos eh, dokumentumról, szövegről van szó. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy egy irányelvről van szó, a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogokkal kapcsolatosan, és 2004 óta, és jó magam 2005 óta konkrétan dolgozunk ezen a témán. Éppen ezért nagyon sürgősen le kellene zárni most már a lehető legjobb feltételek mellett ezt a témát. A menetrendünk elég szoros, és ez fontos, mert az európai betegek érdekében már nem szabad időt vesztegetnünk. Vissza fogunk térni majd még a kulcskérdésekre, de előbb engedjék meg, hogy elmondjam, hogy létezik egy megállapodás a spanyolsoros elnökség alatt realizáltuk, és hát nagyon nehéz volt megállapodni, sőt, hát nem várt volt a siker, és ezt, ez a megállapodást 23 tagállam támogatta, három ellenezte, egy pedig tartózkodott. Múlt szeptemberben 15-én átadták ezt a dokumentumot a parlamentnek, ugyanis a tanács hát egy kicsit elhúzta a dolgot, és nagyon sok idő telt el, tehát a múlt év és ezen év között. Mi is ezen irányelv célja? Mindenképpen tisztázni szeretné a beteg jogokat, és szeretné javítani a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogokat mind a ö, tagállamok társadalom biztosításával hoz való hozzáférést és jogokat, mint pedig a jó minőségű egészségügyi ellátása is foglalkozik, valamint a tagállamok közötti különbségekkel. Arra is emlékeztetni kell, hogy a, a bíróság már számos esetben elismerte a betegek jogait, és nekünk ma az a szerepünk, hogy egy jogalkotási szövegben kodifikáljuk azt, amit az Európai Bíróság már elismert, mert ezzel ezáltal a jogi biztonságot is tudjuk erősíteni mindenhol az Európai Unión belül. Hogy ne legyen félreértés, arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a szerződés értelmében a biztosítási rendszerekkel kapcsolatos problémák a tagállamok hatáskörébe tartoznak, és ebben a szövegben erről egyáltalán nincs szó. Ezt nem lehet kétségbe vonni. Tehát most melyek a kulcskérdések? Először is. Ezt a dokumentumot a betegek eh, érdekében dolgoztuk ki, azon betegek érdekében, amelyek, akik nem félnek hozzá orvosi ellátáshoz, egészségügyi ellátáshoz, és nem azokhoz szól ez a dokumentum, akik egyfajta orvosi turizmus valósítanak meg egyes országokban a határokon átnyúló egészségügyi ellátások visszatérítési rendszere ugyanaz kell, hogy legyen, mint a származási országban kapott ellátás. A jelen irányelv, valamint a 883 per 2004-es rendelet összekapcsoltan kerülnek megvalósításra a tagállamokban. Tehát mindenki egyformán hozzáfér a lehetőségekhez, az egyetemisták csak úgy, mint mások. Az előzetes beleegyezés. Először is erről szeretnék beszélni. Mit mondtunk első olvasatban a parlamentben? ezzel kapcsolatosan? Azt mondtuk, hogy a kórházi ellátás a speciális ellátások és az olyan ellátások, amelyek kockázatosak a az adott beteg számára, vagy pedig egész közösség számára. Tehát ezek azok, amelyek előzetes beleegyezést szükségeltetnek. Mellesleg ez az 55-ös módosító. Tehát itt minőség és és biztonságról van szó. A tanács e témához hozzáadott néhány olyan szövegrészt, amely számunkra nem elfogadható, ugyanis nem indokolja a tanács a leírtakat. Ugyanis minden tagállam arra, vonat, arra utalhat, hogy hogy akkor majd a saját hatáskörébe eh, ben fog valamit eh, le, lefolytatni, már pedig eh, esetleg egy bizonyos ügy ismételten a bíróság elé kerülhet, és semmiféle kétértelmű dolgot nem szabad a szövegben benne hagyni. Ami az előzetes beleegyezést illeti, ezzel kapcsolatosan mi azt mondjuk, hogy a tagállamok létrehozhatnak egy olyan rendszert az előzetes beleegyezéssel, de csak akkor, hogyha ez az előzetes beleegyezés esetleg a társadalombiztosítást veszélyezteti tehát pénzügyi szempontból az adott tagállamban. Tehát ezt szavaztuk meg első olvasatban. A tanács azonban azt mondja, hogy nincs semmiféle feltétel, és megint csak fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a tanács állásfoglalásában jogi bizonytalanságok vannak, amelyek nem elfogadhatók. Most pedig átérek a indoklásra, hogy milyen esetben lehet visszautasítani az előzetes beleegyezést. Az Európai Parlament egy listát állított össze ezzel kapcsolatosan mellesleg az én 59-es módosítomban megtalálhatják ezt, viszont a tanács még hozzáadott néhány nyitott listát az én listámhoz, és a tanács az általános érdek értelmében egészítette ki az én szövegemet, és úgy gondolom, hogy ez sem elfogadható, mert egész egyszerűen nem világos, hogy miről van szó, hogyha elutasítják az előzetes beleegyezést, akkor azt megfelelő, konkrét, pontos kritériumok alapján kell megtenni, mert ha nem, akkor megint csak a bíróságon köt, kötnek ki. No, tehát ezek azok a pontok, amelyek ellentmondásosak. Persze vannak még más kulcs pontok is, és szeretném felhívni a figyelmüket a beteg informálására. A betegeket jól kell informálni. Hogyan? nemzeti kontakt személyeken keresztül. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az ilyen nemzeti kontakt személyek szerepe. Azért, mert lehetővé kell tenni a betegek számára, hogy az összes lehető rendelkez, rendelkezésre álló információt megkaphassa. Első olvasatban arról volt szó, hogy a nemzeti kontakt személyek hálózatban működjenek. Annak érdekében, hogy elkerüljük a dupla munkát, a párhuzamos tevékenységet. Mondjuk, ha egy Képzeljék el, hogyha egy betegnek mondjuk 27 nemzeti kontakt személyhez kell fordulnia annak érdekében, hogy egy információt megkapjon. Márpedig a lehető legjobb információkhoz hozzá kell, hogy férjen a beteg, és ezt a hálózatban képzeljük el legmegfelelőbb módon. Persze itt is volt nézeteltérés a tanácssal, a tanács kevés részlettel élne, mi több részletet szeretnénk, és úgy gondoljuk, hogy a nemzeti kontakt személyeknek független személyeknek kell lenniük. Éppen ezért módosító javaslatot nyújtottam be. A többi ponttal kapcsolatosan, ahol szintén van véleménykülönbség, a jogalapot illetően a tanács szeretne kettős jogalapot a belső piacsal kapcsolatosan. Az Európai Parlament azt javasolta mindössze, hogy a belső piacot vegyék figyelembe. Én azt hiszem, hogy elfogadhatjuk a kettős jogalapot, ez nem jelent problémát. Ami az alkalmazási területet illeti, a tanács úgy gondolja, a tanács azt javasolja pontosabban, hogy a hosszú távú kezeléseket, ellátást vegyük ki a szövegből a szerv átültetést e, vegyük ki, valamint az oltási ellátást. Azt hiszem, hogy ez elfogadható, mert a tanács azt szeretné, hogyha kizárnánk ezeket az ellátásokat. Aztán ott vannak a ritka betegségű páciensek. Azt hiszem, hogy ezt el kell mindenképpen fogadni. Vannak olyan ritka betegségek, amelyekkel egyszerűen nem tudnak mit kezdeni bizonyos tagállamok, nem tudják hogyan kezelni, gyógyítani ezeket a betegségeket. És hogyha egy ilyen beteg például a saját tagállamában nem tudja magát kezeltetni, akkor lehetőséget kell neki nyújtani, hogy egy másik tagállamban megkaphassa a kezeléseket, és, és ezt visszatérítsék neki. Ami az előzetes kifizetéseket illeti. Abban az esetben, hogyha megvan a beleegyezés, az engedélyezés, akkor a betegnek csak annyi pénzt kell előlegeznie, amennyit a saját államában is kellene. Ezzel kapcsolatosan a tanács azt mondja, hogy nincs semmiféle záradék, itt egy nehézség merül fel, ez egy akadály a betegek számára is. Bizonytalan a helyzet jelenleg, tehát akkor, hogyha ugye a beteg megelőlegez anyagilag bizonyos ellátást, és nem biztos abban, hogy esetleg ezt mm, megkapja-e, visszatérítik-e neki. Sok esetben diszkrimináció áll fenn. Egyes tagállamoknak problémát okoz az is, hogyha egyes nyugdíjasok egy másik országban élnek, a, ta, a tanács be akarta venni mindenképpen a nyugdíjasok problémáját is, mert ez fontos lehet bizonyos tagállamok számára. Azt hiszem, hogy ezt el is fogadhatjuk fontos nem blokkolni egy olyan megállapodást, amelyet a tanácssal kialakíthatunk. Azt hiszem, hogy itt a parlamentben ez nem mm, ez a kérdés nem merül fel. Ami az etikai aspektusokat illeti. Tudom, hogy bizonyos kollégák számára ez fontos. Emlékeztetek arra, hogy az irányelv tiszteletben tartja minden tagállam hatáskörét, mert az adott tagállamok döntik el azt, hogy milyen típusú kezelésre vagy ellátásra van szüksége egy betegnek. Ebben az irányelben egy rendelkezést sem le, szabad úgy értelmezni, amely ellentétes lenne az etikai aspektusokkal. Egyes kollégáim nagyon ragaszkodnak az etikai aspektusokhoz, Éppen ezért ezt szeretem volna aláhúzni. Végül pedig a hátányos helyzetű betegekkel, emberekkel kapcsolatosan. Itt természetesen rendkívüli költségek is felmerülhetnek, amelyeket szintén meg kell téríteni. A parlamentnek volt egy javaslata, a tanács ezt nem vette figyelembe, tehát nem szól a hátrányos helyzetűekről, és ezt így nem fogadhatjuk el. A, ami a javaslatunkat illeti, mi azt javasoltuk, hogy legyen egy egészségügyi ombudsman, és a tanács nem vette be a javaslatába ezt a lehetőséget, ezt az opciót. Én nem vagyok meggyőződve teljes mértékben arról, hogy, hogy ez igazából fontos-e, hogy legyen egy ilyen ombudsman, vagy ne legyen. Lehet, hogy így új lehetőségek kerülnének háttérbe azáltal, hogy mindent egy ombudsman, európai ombudsman mm, mm, tanulmányozna, a saját szintjén. Az első olvasatban arról is szó volt, hogy úgynevezett tesztzónákat határozzunk meg, tehát határokon átnyúló térségeket, mint teszt térségeket nevezünk meg. Azt hiszem, hogy ez, ez fontos lehet, mert fontos a konkrét tapasztalatokat összegyűjteni, azokból gazdagodhatunk, és ezeket felhasználhatjuk összességében. Végül pedig az elektromos vagy I egészségügy szintén alapvető. Az Európai Parlament számos intézkedésre tett javaslatot, a komitológiai szintén, a tanács viszont irány elveket szeretne az i-egészségügy területén is azt hiszem, hogy a tanács javaslata nem felel meg a realitásoknak, nem felel meg annak, hogy mennyire fontos az új technológiák használata. Azt hiszem, hogy Európának igenis alkalmaznia kell az új technológiát az egészségügyben, az ellátásban is. Fontos az e-egészségügy, tehát az elektronikus e, egészségügy, az elektronikus e, orvoslás nagyon fontos és jog, joga a betegeknek. Első olvasatban azt kértük, hogy az érdekelt felek sokkal jobban vegyenek részt ebben az egész folyamatban, az egészségügyi ellátás technológiai részében, hogy a know-how-t, a tapasztalatokat összegezzék, tehát bevettem ismételten az első olvasat módosításait. 2004 óta folyik ez a munka, ahogy említettem, hogy elfogadhassák a betegjogokat a bíróság ítéletének értelmében mindenképpen védeni kell ezeket az álláspontokat a kulcskérdésekben. Ez egy nagyon fontos téma, a polgárokat ért, érinti, az integritásukat érinti, mert az integritásuk az egészségügy, és nem lehet csak is a bíróság ítélet tetteire számítani, és nem lehet csak így alkalmazni a megfelelő jogszabályokat. Ezt nem lehet most már a továbbiakban tűrni, mindenképpen el kell mozdítani a dolgokat a helyükről, most már sürgős tevékenységre, cselekedetre van szükség. Azt hiszem, hogy nagyon jó munkát fogunk együtt elvégezni, mindenképpen nagyon gyorsan megfelelő megoldásokat kell találnunk, megvédve a fő kulcskérdéseket, tanács, a tanácsa is ilyen értelemben kell tárgyalnunk. Köszönöm szépen, és várom a javaslataikat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Frances Kostet. Egy nagyon fontos jogszabályról van szó. Hallottuk, hogy milyen irányba mennek a javaslatok, a tanács ebben az esetben a problémát jelenti, és hát lehet, hogy majd meglátjuk, hogy mi is van a tanács idevágó dossziéjában. Vannak olyan országok, amelyek semmit nem akarnak, vannak keveset akarnak, aztán vannak olyanok, akik nagyon barátian viszonyulnak a kérdéshez. Akkor most az árnyék jelentések felelősei Dagmar Road. Bérend először köszönöm, elnök úr. Igen, ön is mondta, Leinen úr, hogy ez egy nagyon fontos jelentés, és egy olyan téma, amelyel sok bajunk volt már az Európai Parlamentben és Frances Krosztetnek gratulálok a jelentéshez, kiváló anyag, nagyon tisztességes, lojális az első olvasattal, és tükrözi a vitáinkat is megfelelően, de becsvágyó is. Ismerjük Françoázt, és tudjuk, hogy ő becsvágyó, és hát ez a jó politikus egyik fontos jellemzője. Olvastam a jelentést, és én mindezt támogatom, támogatni tudom, csak bennünket az eredmény érdekel, és azt akarjuk megnézni, hogy hogyan lehet megállapodásra jutni annak érdekében, hogy a jogszabályalkotás, illetve a jogszabály hatályba léphessen. Van egy tanácsi közös álláspont, ezt is elolvastam, és hát persze, hogy az nem tökéletes szerintem, ahogyan általában a tanács közös álláspontja soha nem jó. 21 év alatt azért még nem olvastam olyat, amelyet megtapsoltam volna, hogy igen, tanács, ez így nagyon jó. Ilyen még nem volt. Amit eh, azonban mégiscsak jónak tartok, vagy tiszteletben tartok ebben a közös álláspontban, hogy a tanács legalább megkísérli, eh, hogy egyességre jusson, és ezt el is érték, hatalmas többséggel sikerült ezt a közös álláspontot ő így elfogadni. Ez nagy teljesítmény, és ezt el is kell ismernünk. Éppen ezért nekünk meg kell pontosan néznünk, hogy hol vannak a mi prioritásaink, hol vagyunk hajlandók kompromisszumra, aztán hol várunk el a tanácstól rugalmasságot. Persze nem igényelhetem ugyanazokat a jogokat, mint a jelentés készítője, és nem is akarok minden kérdésre kitérni, de azért néhányra igen, először is. Ez lehet, hogy nem a legfontosabb, de amelyet én magam terjesztettem elő, ez pedig a ritka betegségek kérdése, a rare diseases kérdése. Kell foglalkozni a problémával. Vannak ritka betegségek az Európai Unióban, amelyek nem minden tagállam biztosítási rendszerében szerepelnek, mert nincs ott ez a betegség, de biztosítani kell, hogy ezek a paciensek mégiscsak esélyt kapjanak arra, hogy ott kapjanak kezelést, ahol erre lehetőség van. És biztos vagyok abban, hogy ezzel kapcsolatban lesz lehetőség megállapodni a tanácssal, és hogy észszerű megoldást tudunk majd találni. Aztán három-négy pontról beszélnék mindenek előtt az előzetes engedélyről. Tudjuk, mielőtt az első olvasatot elvégeztük volna, akkor a saját frakcióinkban is nagyon intenzív vitákat folytattunk a kérdéssel kapcsolatban, néha nehéz vitákat is. De mindig megállapodásra törekedtünk. Az első olvasat is nehéz volt, de most a közös álláspont után, és mindenek utána eltelt egy kis idő, azt hiszem, hogy azért most már jobban együtt tudunk működni. Az előzetes engedély az olyasmi, amit az Európai Bíróság tett lehetővé, azt mondta, hogy a tagállamoknak kell, hogy joguk legyen ehhez, és ezt én is támogatom, hogy legyen előzetes engedély bizonyos esetekre. Azonban az előzetes engedély, a prior authorization, az nem tekinthető eszközként, instrumentumként arra, hogy a jogszabályt ad abszurdumig vigye, vagy kiürítse. Tehát ennek tisztességesnek, becsületesnek kell lennie, és azt kell, hogy kifejezze, hogy bizonyos esetekben szükség van előzetes engedélyre. A tanács közös álláspontjában az ennyire nem tűnik így ki, és azt hiszem, hogy ezen a helyen még biztos, hogy lesz dolgunk egymással, és ö, tudom, hogy hogy néz ki a helyzet a tanácsban. Aztán nézzük most meg még röviden a kontaktpontok és hálózatok, a networkök helyzetét. Francis Rostet elmondta, hogy a betegek számára fontos, hogy legyenek ilyen kontaktpontok, létező kontaktpontok, amelyek valóban munkaképesek, rendelkezésre állnak, és tényleg információval tudnak szolgálni. De fontos a hálózat és a, a network, hogy a, a, csar, a csere megvalósulhasson a, a, tagállamokon a tagállamok között, meg a best practice, a legjobb gyakorlat is érvényesülhessen. Tehát a tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy ezt megtegyék a polgárok számára, nem holnap, vagy hónap után, de az középtávon igen. És talán sikerül megoldást találni arra, hogy meghatározzuk azt a célt, és időben is egy kicsit rugalmasabban kezeljük. Aztán még valamit. A teljes csomaggal kapcsolatban a visszatérítés, a reimbursement kérdéskörével kapcsolatban, illetve hát az előzetes fizetéssel kapcsolatban. Biztos vagyok abban, hogy találunk olyan rendszert, hogy aztán most ez voucher rendszer lesz, vagy valami más, azt mi a tagállamoknak lehetővé teszi, meg a betegeknek, hogy nagy-nagy előzetes fizetéseket ne kelljen eszközölniük, és hogy a visszatérítés valóban gyorsan megtörténik. Tudom, hogy nagyon sok tagállam fél, hogy a visszatérítés nem fog működni. Van is erre példa Európában, az Unióban. Bizonyos tagállamok hosszú ideje várnak, hogy mit tudom én, a baleseteket szenvedett betegek kezelésére fordított összeget az adott állampolgár országa térítse vissza, és ez nagyon nehézkesen történik. De hát ez a tanács feladata, hogy mondja ki, hát itt vagytok, az összes tagállam az asztalnál, hát akkor intézzétek már el, hogy működjön ez a visszatérítés. Ezekben a pontokban a második jogalap kérdését illetően én azt látom, hogy igenis meg tudunk mi állapodni, meg tudnánk, ha, és most ezt a tanácsnak címzem, amit mondok, ha az előzetes engedélyezésnél és a, mondjuk úgy a korlátozásoknál, hogy ami a nyolcas cikkben szerepel, hogyha így sikerül megváltoztatni a fogalom meghatározásokat, azt hiszem, hogy a nyolcas cikk az, ahol pontosan meg kell néznünk, hogy itt aztán valóban ezek a szoros korlátozások szükségesek-e ebben a formában, és azt is meg kell néznünk, hogy hogyan is alakulnak azok a listák, amelyekre vonatkozik az előzetes engedélyezés kötelezettsége. Egy dolgot meg kell gondolni. Franzász Grosztet elmondta, hogy aztán itt ugye a bíróság dönt. Na most, hogyha a bíróság legközelebb dönt, akkor majd nem az egyes beteg ügyekről dönt, hanem arról dönt, hogy rossz a, a menedzsment, nem sikerült megvalósítani valamilyen jogszabályt, és aztán akkor büntetések jönnek, pénzügyi szankciók is azon tagállamok ellen, amelyek a jogszabályt nem valósították meg, és azért ezt a tanácsban szintén meg kéne nézni, vagy legalábbis meg kell említeni. Vannak tagállamok, amelyek azt mondják, hogy hát ezt kockáztatjuk, de remélem nem sokan. Elnök úr, továbbra is optimista vagyok, hogy sikerül majd megállapodásra jutnunk. Nagyon sok beszélgetést folytattam én is, ma délelőtt is, de mindig azt veszem észre ilyenkor, hogy egy kicsit vissza kell fogni magam, még a saját frakciómban is. Nagyon sok a különböző elképzelés, de ami jelenleg itt van előttünk, azt hiszem, hogy ez bizonyos módosításokkal a tanács és közöttünk azért mégiscsak egy sikeres anyag lehet, ha mindannyian erre törekszünk. Utolsó mondat, kevés időnk van, van egy második olvasat, nagyon szorít az idő, nagyon komoly fegyelmet vár ezzel tőlünk, meg azt a zóhajt, hogy győzni akarjunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a előadón, az árnyék előadónak is rendkívül ambíciózus, ennek külön értéke van. Kiváló. Menjünk tovább. Nézzük az órát is, mert soha nem fogunk a végére érni. Antónia Pavánova. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani Grostet asszonynak a jelentésért. Ez az egyik legbonyolultabb, legellentmondásosabb kérdés, amit az utóbbi időben a házban tárgyaltunk. És minden támogató együttműködésre szükség van annak érdekében, hogy olyan helyzet, egy olyan eredményre jussunk, amely a bizottság, parlament és a tanács, tehát a három intézmény számára ezt az ellentmondásos, a három ellentmondásos pozíciót közelíteni tudja. Ugye az egész az Európai Bíróság esetjogából indult ki, ami tulajdonképpen még nem elegendően érlelt ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket rendezzük, hogy megnézzük, hogy a szerződés részévé lehet tenni, vagy sem, és mégis a, a betegeknek olyan különleges pozíciót kívánunk biztosítani, amely több jogot adhat. A betegek elvárosának elvárásainak teljesítése a kötelezettségünk és a nemzeti irányításnak is meg kell felelnünk, de úgy gondolom, hogy a válság mellett sokkal több és más problémákkal is foglalkoznak, mint egyszerűen az egészségügyi, illetve betegjogi kérdések. Három dimenzió van. Egyrészt a betegek és joga, hogy az univerzalitás, a jó minőségű ellátás, a szolidaritás és egyenlőség mindenki számára elérhető legyen, a másik a kodifikáció, a megfelelő esetjog kodifikációja, a harmadik pedig a szervezeti fenntarthatóság a nemzeti egészségügyi rendszerekben. Azt követően tehát, hogyha az irányelvet átültetjük és sikeresek legyünk, akkor nem szabad, hogy még nehezebb helyzetek alakuljanak ki az eddiginél. További javaslati elem, a nemzeti kapcsolattartó pontok, a hatos javas, cég teljesen támogatjuk az előadót, ami még több tartalommal telíti ezt a rendelkezést a betegjogoknál, ahol biztosítani kell azt is, hogy, ezek, hogy a betegek jogaikról teljes mértékben tájékozottak legyenek. A nemzeti kapcsolattartó pontoknak a szerepét meg kell pontosan hatásni. Költség visszatérítés hetes cikk. Minden a nem szabad, hogy egyenlőtlenséget okozzon ez a határozat, és a különböző rendszereket a nemzeti szinten a különbségeket valamilyen formában figyelembe kell, hogy vegye. A betegek sokkal több nehézségekkel szembesülnek, hogyha külföldre mennek, és azért megoldást kell találni arra, hogy a pénzügyi teher ne legyen további teher, hanem minden beteg számára azonos lehetőségek nyíljanak meg. A nyolcas cég a tanári, tanácsi álláspontban teljes mértékben támogatjuk az előadónak a felfogását. Nem hiszem, hogy ezzel kapcsolatban többet kell mondjak. Mentesítés. A ritka betegségekben szenvedő betegek számára a 64-es tanácsi javaslat. Nagyon furcsa helyzet, hiszen a bizottság megpróbál helyesen reagálni, és időben a ritka betegségekben szenvedő betegek és szervezetük kérésére, de talán nem ez a megfelelő hely ehhez, hiszen az irányelvben ez az egyetlen mentesség, amelyel egyenlőtlenséget és, és betegség alapú diszkriminációt eredményez. Vannak olyan tagállamok, ahol bizonyos ritka betegségben szenvedők nincsenek, de összességében Európa szerte 11 millió ilyen e, beteg van, el lehet képzelni, hogy micsoda utazás lesz itt, hogyha nem figyelünk külön erre a mentességre. És meg kell, tovább is kell majd tárgyalnunk, meg kell nézzük, hogy ezt a fajta szervezeti e, megközelítést ebbe az irányába vegyük-e sem, vagy sem. Vannak más betegcsoportok, talán létszámukban kisebbek, de őket is be kell venni. Az úgynevezett elektronikus egészségügy, a 13-as cikk. Ez lehetőséget ad arra, hogy az innováció, biztonság is megfelelően bekerüljön. Nem akarok erről részletesen beszélni, mert volt korábban erre módunk. De egy kérdésem van az egészségügyi technológia értékelésre vonatkozóan. Az előadó a 88-as módosítóban azt javasolja, hogy átruházható információt kelljen adni a, a technológiák hatóságáról, hatékonyságáról. Amikor a hatékonyságról beszélünk, akkor ez a piacra kerülés megelőtti technológia technológiával kapcsolatos, úgyhogy szeretném, hogyha elmondaná az előadó pontosan, hogy mire is gondolt ezzel. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Öt perc, jó, maximum, jó. Oké, nem fogom túllépni, elnök úr. Először is köszönetet mondok az előadónak. Ez egy hatalmas dokumentum, fontos kérdésről, és tényleg, ahogy a kollégám is eh, jelezte, Alapvetően fontos az, hogy a tanács és a parlament a második olvasatban közelebb kerüljenek egymáshoz. Három fontos kérdés van még mindig, ahol szerintünk jobban végig kellene gondolni azt, amit az előadó mondott. Szinte az összes kérdésben támogatom az előadót, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó volt. Ezt meg is ismétlem, meg is Három kérdés tehát, amiről még a parlamenten belül is beszélni kell. A prioritások felállítása. Egyetértek az előadóval, hogyha arról beszélünk, hogy milyen okokkal lehet az előzetes engedélyezést visszautasítani, akkor meg kell nézni, hogy mi az, hogy, hogy legyen egy kimerítő lista, és amit a tanács készített, az nem elegendő, nem jó lista. De az előadó nem mondja, hogy mi az, milyen okokkal lehet a visszatérítést eh, visszautasítani, és talán ezt is végig kéne gondolnunk. Mert eh, van talán eh, általános érdekű ok, például a társadalombiztosítási rendszer pénzügyi egyensúlya, ahol ami lehet ok arra, hogy a visszatérítéseket elutasítsák. Szerintem a parlamentnek ezt is még végig kell gondolnia. A másik a kifizetések fontos kérdés, de amit nem értek, hogyha valaki beteg, és egy másik tagállamban kezelést akar, akkor is annak a tagállamnak a szabályait be kell, hogy tartsa. Tehát, hogyha ott előz, előleg fizetésére van szüksége, akkor egy más tagállamból érkező betegnek is ezt el kell fogadnia. Tehát a az upfront kifizetést, tehát a belépéskor a kifizetést, hogyha egy ilyen tagállamba megy az ember kezelésért, és úgy gondolom, hogy ezt, ezzel kapcsolatban meg kell változtassuk a véleményünket egy kicsit. A különleges vagy ritka betegségek a harmadik pont. Nos, itt valóban úgy gondolom, hogy a tanács álláspontja nem említi ezt a listát, és ez, ezen gondolkozni kéne de egyfajta általány derogáció kvázi. Hát, azzal nem igazán tudnék egyetérteni a liberális kollégáimmal együtt, úgyhogy végig kellene szerintem azt gondolni, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogyha valakinek a ritka betegségét kezeli, akkor is a, és a tagállam okkal az előzetes engedélyezést visszautasíthassa, visszautasíthat, visszautasítaná, akkor azt megtehesse. Ez az a három kérdés tehát, amely véleményem szerint még tovább kellene gondolkoznunk, előrelépni, és a legfontosabb, hogy ha a parlament lehetőség szerint a tanácssal közös megállapodásra jusson a második olvasatban a saját álláspontunkhoz ragaszkodva. Köszönöm Milán Zapranoch a következő. Kolegyňa, kolegové, já bych tak... Köszönöm szépen, kedves kollégák! Én is köszönöm az előadónak a munkáját. Ez az egész tematika rendkívül komplex, átfogó, és néhány elvvel kapcsolatban szeretnék szólni, csak emlékeztetnék mindenkit arra, hogy javítani akarjuk a jogi helyzetet minden állampolgárét, nem pusztán azokét, akik jobb információkkal jobb információkat akarnak találni, vagy keresni maguknak. A nemzeti rendszerek jogbiztonságát sem szabad megzavarni. Az információhoz való hozzáféréssel kapcsolatban azt szeretnénk, Hogyha mindenki, aki határon átnyúló egészségügyi ellátást akar igénybe venni, azt megtehesse, ha szüksége van rá. Erre vonatkozó információnak érthető formában rendelkezésre kell állni olyanok számára is, akik fogyatékossággal élnek. Akik a normál formában nyilvánosságra hozott információt nehezen tudják elérni. A 21. században élünk, és így jogunk van követelni azt is, hogy minden információt elektronikus formában is hozzáférhetővé tegyünk. Erre vonatkozó módosító javaslatot kívánunk előterjeszteni. Van még egy paraméter, az egészségügyi ellátás. A minősége és a gondozás biztonsága, amit mindenütt kínálni kell, valamint az egészségügyi ellátás folytonossága. Ez a folytonosság az információ átadástól is függ, és ezért is fontos, hogy az elektronikus információ jobban szelektálható, továbbítható. Úgy gondoljuk, hogy a továbbadás feltétele pedig az interoperabilitás, hogy különböző felhasználó számára érthető legyen. Az egészségügyi ellátásnál a páciens számára alapvető információkat kell megkapni, akár külföldön vesz igénybe az egészségügyi ellátást, akár otthon joga van arra, hogy minden olyan egészségügyi információra, információhoz hozzáférjen, mint az ott élők. Elsősorban a az ellátásra vonatkozó információkra vonatkozik ez, és hogyha otthon elektronikus formában tud hozzáférni az információhoz, akkor az is fontos, hogy ezeket továbbra is felhasználni tudja. Nagyon fontos, hogy az információkat tehát interoperábilis módon tudja fogni. Hogyan lehet ezt az interoperabilitást megvalósítani? Ez ugyanis az ellátás minőségének a feltétele, és ez az európai állampolgárok érdeke is, hogy gyorsan szülessenek olyan szabályok, amelyekkel az interoperatív rendszerek kialakulhatnak. Az interoperabilitás szerint a tagállamok közös szabályokat hoztak, és ezért a bizottságnak meg kell kapni azt a felhatalmazást, hogy ezek mentén járjon el. Arról van szó, hogy az, egy, az engedélyezés, az azonosítás kérdését, kell, fogalmát kell meghatározni, és az egészségügyi jegyzékekét. Szeretném a, az elektronikus receptekkel kapcsolatban mondani valamit. Nagyon fontos, hogy a gyógyszereket minden országban megkaphassák, és ezért átfogó adatbázisra van erre vonatkozóan szükség. Kell, hogy legyen egy kapcsolattartó az, a, a receptet kiadó orvos és a a gyógyszerész között a gyógyszertárban. Megfelelő információkra van szükség, és az orvosi eh, az új orvosi technológiát is ki kell értékelni ezzel kapcsolatban. Tapasztalatcserére van szükség, természetesen ez a helyes út, ezen kell maradnunk. A folyamat hatékonysága véleményem szerint nélkülözhetetlen, a hatékonysághoz nélkülözhetetlen, hogy minden érdekelt feleket, orvosokat, kutatókat, az ágazatokat bevonjuk. Még 20 percet kérek az elektronikus egészségügyel kapcsolatban. Az előzetes engedélyezés itt is fontos kérdés. Rengeteg lehetőségünk van arra, hogy fejlődjünk. Ezekkel a kérdésekkel már régóta foglalkozom, és eh, informális munkacsoportot szeretném, hogyha létrehozhatnánk e kérdéssel kapcsolatban, és Redding eh, biztos asszony is jelezte, hogy ezért fontos lenne. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Ők voltak tehát az árnyék előadók, most jön a többi hozzászóló, maximum három percben. Rossi kollega az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevő asszonynak is. Nekem komoly kétségeim vannak ezen dokumentum rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatosan. Miért? Azért, mert hogyha nem rendelkezik az adott tagállam bizonyos ellátási lehetőséggel, akkor természetesen a betegek elmehetnek más országokba is, de sok esetben a betegek jobb ellátás érdekében mennek el egy más országba. Itt nem beszélünk minimum szintekről az egészségügyi ellátás terén, hanem egész egyszerűen arról beszél a dokumentum, hogy a betegek eh, elmehetnek egyik országból a másikba eh, egészségügyi ellátás érdekében. Most eh, lenne kérdésem a jelentéstevőhöz. Hmm, milyen típusú egészségügyi ellátást vett alapul? Ugye van olyan állam, amelytől mondjuk nem kapja meg az adott kezelést a beteg. Egy B államban megkapja. Most hogy lehetséges az, hogy olyan betegek, akiknek el kell menni egyik tagállamból a másikba, mm, aztán megkapják a kifizetett összegeiket a saját államukban, tehát visszatérítik-e számukra az előzőleg kifizetett összegeket. Sok esetben arról van szó, hogy hogyan is dönt az adott tagállam. Lehet, hogy csak egy negyedét, egy ötödét téríti meg a beteg költségeinek. Például ö, Olaszországban Veneto tartomány, ugye egy határmenti tartomány. Mondjuk ö, képzeljük el, hogy egyik napra a másikra százezer beteg jön el Veneto tartományba egy másik tagállamból, mi történik? Hát egy teljes káosz lesz, összeomlik a Veneto tartomány biztosítása, a rendszer, az egészségügyi ellátási rendszer. Na most a 51-es módosító javaslatra utalnék, ahol azt látjuk, elnök úr, az elnök megszakítta, jó, tehát három, három percet kaptam, jó, akkor befejeztem. Köszönöm. Köszönöm. Líze. Péter Léze. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is eh, köszönöm. Úgy gondolom, hogy az egészségügyi területen ez most a legfontosabb eh, terület, és nagy eh, szaktudással, nagy elkötelezettséggel lépett az előadó elődje nyomdokaiba. Resto Rossi hozzászólásával kapcsolatban jelezném én magam is azt, hogy sajnos nagyon gyakran fordul az elő, hogy a határon átnyúló egészségügyi ellátásnál a kis számú problémákat látjuk csak. Igazából örülnie kellene annak, hogyha valahol egy országban hónapokig nem lehet kezelni egy beteget várólistán van, és akkor eljön Németországban. Mi itt nem félünk attól, hogy előzönlenek minket, hanem további bevételek lehetőségeként értékeljük ezt. Azt, hogy a költségeknek csak egy harmadát térítik vissza. Nos, ezt úgy gondolom, hogy ezekkel kapcsolatban egyetértünk, a költségeket meg kell, hogy térítsék, de úgy gondolom, hogy a szolgáltatónak is előnye lehet az egészségszolgáltatásban ez. Mindenféle alap megvan erre, és a kockázatokat nem kell úgy dramatizálni, ahogy azt néha teszik. Kostec Grostet asszony jelentését támogatom, és szeretném majd a, azt hangsúlyozni, hogy módosítókkal a közös álláspontot kell erősítenünk. A 80-as módosítóra a ritka betegségeknél itt az orvost orvosoknak enge, el kell fogadnia azt, az orvosok véleményét el kell fogadjuk, hogy legalább említsük meg a ritka betegségeket. Azt, hogy milyen formában, azt nem, de harcolnunk kell érni. Tehát azért, hogy konkrétan enyhítést kapjanak a ritka betegségekben szenvedők, hogyha második ország, másik országban kell kezelni őket, mert saját országukban ilyen mm, gyógymód nincsen. Néha tényleg annyira gyenge, vagy annyira ritka a betegség. Egy volt egy félreszólás, azt mondta a Dagmar Rodbéren, Béren, hogy annyira ritka a betegség, hogy nincs is egy országban. Persze nem a betegség nincs abban az országban, hogyha van egy ritka betegségben szenvedő ember, hanem a gyógymód nincs meg az országban, annyira ritka a betegség, és ilyenkor lehetőséget kell adni, hogy másik helyre menjen. Hálás vagyok a, az 53-as módosítóért és a voucherrel Tudom, hogy nagyon nehéz, és nálunk és a frakcióban eltérő vélemény van ezzel kapcsolatban. Közvetlen választott polgárként azonban fontosnak kell, hogy látsuk, hogy ne maradjanak valahol magukra a páciensek. Hogyha nem kapják meg gyorsan a visszatérítést, az is rossz, ezen dolgozni kell. De még rosszabb, hogyha előfizetést kell, hogy, hogy tehát előleget kell, hogy fizessen, vagy előre ki kell, hogy fizesse az ellátást a, a páciens, és utána azt nem is kapja vissza, ezt meg kell a tanácsal beszélni. Köszönöm, Jolanda. Dziękuję bardzo. Przyznam się, że jeśli chodzi o sprawozdanie GOSTET, to jest to... Mm, Köszönöm szépen. <clears throat> meg kell, hogy mondjam, hogy ez egy mintaértékű jelentés, példaértékű <clears throat> minden beteg számára, és mindannyian paciensek lehetünk, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk ezért a munkáért. Nagy megelégedésemre szolgál, hogy a tanácsban is sikerült kompromisszumra jutni. Lehet, hogy nem elégít ki mindenkit, de azért mégiscsak egyfajta rugalmasság és megszólítja azokat a problémákat, amelyek minden tagállamban felmerülnek. Az irányelv nagyon komoly vitatárgya minden tagállamban, a tanácsban is, és a parlamentben is. Az első olvasatban és számos ellentmondás volt. Tudom, hogy a kompromisszum nem könnyű, és hogy nincs lehetőség mindenkinek megfelelni, mindenkinek eleget tenni. De ha sikerül a kompromisszumot úgy kidolgozni, hogy az alapfeltételek teljesüljenek a betegek megsegítése érdekében, és ezt mindenki el tudja fogadni, akkor ez nagy esemény lesz ebben a parlamentben. És az sem ö, titok, hogy a ö, betegjogokról szóló irányelvre szükség van. Ez sürgősen fontos, hogy a betegek hozzáférjenek az egészségügyi ellátáshoz más tagállamban is, ha a saját államokban nem tudnak gyors kezelést, hatékony kezelést kapni. Ez egy nagyon jó megfogalmazás lehet. Ennek a megoldásnak jó hatása lehet a betegjogokra is, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a betegekkel való foglalkozás jobb legyen az egész Európai Unióban. Ugye itt nem arról van szó, hogy egységes rendszert hozzunk létre, hát minden tagállamnak megvan a maga rendszere. Itt sokkal inkább egy lehetőségbővítésről van szó, a kezelési lehetőségek bővítéséről és a kezeléshez való hozzáférés lehetőségéről más tagállamokban. Sokaknak volt gondjuk az irányelvel, különösen amikor az egészség, illetve a betegség turizmusról beszélünk. Én ettől nem tartok, már csak azért sem, mert egy bizonyos akadályt jelent, hogy a tagállamnak, tagállamoknak kell viselniük a költséget, amelynek ahol eleve el kellett volna végezni a kezelést. Tehát, hogyha egy beteg úgy dönt, hogy egy más tagállamban vesz igénybe a kezelést, akkor, akkor lehet, hogy a saját zsebéből kell kiegészíteni a költségeket, tehát ez nem ennyire általános és noha nagyon sok szolgáltatás például alacsonyabb értékű más, mint Németországban, szóval azért nincs itt ilyen tömeges vándorlás a betegek körében az országaink között. Itt arról van szó, hogy van, amikor azonnal sürgős segítségre van szükség, és én azt gondolom, hogy ez a rendszer jó. Krisztina Gitájsz. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyet értek 90%-ban a javaslattal, és azt gondolom, hogy jó a fókuszpont a dokumentumban. Nem szabad elfelejteni, hogy Spanyolország az egyik fő gátló volt. Spanyolország, illetve Spanyolország volt az egyik fő támogatója elnézést. És most és amikor arról van szó, hogy bizonyos szolgáltatásokat kell ellátni a másik országban, akkor ez komoly problémákat vet fel, ugyanis ezt meg kell oldani ezeket a az ezzel kapcsolatos kérdéseket. Van olyan ország, amelyik kezel egy bizonyos rák betegséget, a másik meg nem. Visszautasítja az adott beteg kezelését. és nagyon különböző a helyzet az egyes országokban. És látni kell, hogy van ilyen, hogy azért ilyen turizmus, tehát ilyen betegség vagy gyógyturizmus. Egyértelmű a tendencia. Nagyon sok nem adófizető, de megkapja a kezelést. és a tanácsnak ezzel foglalkozni kell, nagyon sok német, sok brit, elmegy Spanyolországba, és ott bejelentkeztek, mert és onnan akartak visszamenni. És most mi megoldottuk ezt a problémát. Tehát az az elgondolás, hogy akkor mehet vissza az ember, amikor akar, és minden jogát gyakorolhatja, és aztán el kell fogadni, hogy ahhoz, hogy ez működhessen, ahhoz a betegeknek jó adófizetőknek kell lenniük, csak akkor lehet igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat, és ezért mi ö, megpróbáltuk ezt megfelelő jogi alapra helyezve nagyon fontos az, hogy mindenki, aki ebben a rendszerben részt akar venni, azok meg, az, az adófizetőként is legyen. Ilyen esetben kórházakba kell, hogy kerüljön az ember, hogyha ott kér gyógymódot, a kórházaknak pedig meg, korlátozott kapacitása van. Viszont a betegeknek jogai vannak de a kórház mondhatja, hogy nem tudjuk fogadni a beteget, bár kezelni kell. Meg kell nézni, hogy milyen kritériumokat alkalmaznak tehát. Ez rendben van tehát, hogyha ilyen fejtételt eh, szabunk, és akkor valóban azt kell megvizsgálnunk, hogy a rendszer hogyan működhet. Hogyha nem vizsgáljuk meg a rendszer működő képességét, akkor jogi hiányosságok eh, eh, lesznek. A legnagyobb fenyegetés most veszély. Jó, jó, jó, köszönöm. Köszönöm. Le kell, hogy állítsam önt, a következő felszólaló jön már. Three speakers, uh, I, uh, otherwise we run out of time. So, yeah. Köszönöm a szót, elnök úr. Um, én azt gondolom, hogy már az is mindenképpen dicséretes, ahogy Grosszett asszony a tanács álláspontjával nagyon határozottan és nagyon következetesen vitába szállt. Három pontot emelt ki, mert pontosabban én az ő előadásából három pontot emelnék ki, amivel én egyetértek. Én azt gondolom, hogy az ő javaslata, például az előzetes engedélyezés tekintetében az ő megfogalmazása sokkal pontosabb, mint amit egyébként a tanács nekünk elfogadásra javasolt, és azt javaslom a képviselőtársaimnak is, hogy ezt támogassák. Azt gondolom legalább ennyire fontos az információs rendszerre való utalás, és az a kérdés, hogy a betegeknek joguk van arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak. Azt gondolom van a dolognak egy másik oldala, ez nem került idáig hangsúlyozásra, de legalább ennyire fontos, hogy az ellátóknak, az ellátást nyújtóknak is legalább annyira fontos, hogy pontosan tudják azt, hogy ki az, aki biztosított, és ki az, aki nem a későbbi viták elkerülése érdekében. És volt egy harmadik kérdés, ami talán itt elsikkadt, erről nem e, sok szó esett, ez az elszámoló házaknak a kérdése, amit a tanács szintén nem támogatott. Grosszett asszony viszont azt mondta, hogy e, erre, ennek valamilyen formában az elszámolási rendszernek e, a biztosítására, akár elszámolóházak formájában, akár valami más formában szükség van. Azt gondolom, hogy akár a gyorsaság szempontjából, akár a szakszerűség szempontjából, akár a megbízhatóság szempontjából közelítjük meg ezt a kérdést, azt gondolom mindenképpen indokolt ennek a problémának a felvetése. És ne felejtjük el, hogy Európában még nem mindenütt fizetnek euróval, tehát a valuta árfolyamok átváltásával kapcsolatos problémákat is egy ilyen elszámolóház talán könnyebben megoldhatná. Szeretném a kollégáknak a figyelmét fölhívni arra, hogy a tanácsal kialakult vita miatt ezekben a kérdésekben minősített többséggel kell a döntést meghozni ahhoz, hogy a parlament, az Európai Parlament az akaratát érvényesítse. Úgyhogy a döntés előkészítés során, akár itt a bizottságüléseken, akár pedig a plenáris ülésen, én azt kérem azoktól, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, hogy erre nagyobb figyelmet fordítsanak, hiszen ha nincsen meg a minősített többség, akkor nem fogjuk tudni érvényesíteni az akaratunkat. Van néhány apró ellentmondás szerintem még továbbra is a szövegben, ami talán érdemes módosító nyitványokkal finomítani, jobbá tenni. És azt gondolom, hogy az eddigi hozzászólásokat hallgatva mindenki egyetértett abban, hogy egy régen, régóta húzódó ügy megoldására van szükség. Én csak egy népi, magyar népi bölcsességet szeretnék mindannyiunk az elnök úr figyelmébe is ajánlani, hogy nehogy az legyen, hogy vajúdnak a hegyek, és aztán végül egerek születnek. Köszönöm szépen a figyelmet. schöner, äh, schöner Vergleich. Linda McKim. Um, th thank you, Chair. On the substance, um... Köszönöm szépen. A prioritások meghatározásával kapcsolatosan azt láttuk, hogy ez egy ellentmondásos pont volt a tanácsnál. Grosztet asszony túlságosan is nyitott volt, de azt hiszem, hogy fontos a prioritásokat meghatározni. Persze van egy lista arról, hogy mit lehet és mit nem lehet eh, elképzelni. A 883-as eh, rendelet ugye eh, már létezik. Természetesen meg fel kell tenni azt a kérdést, hogy hogyan lehet a továbbiakban érvényel juttatni a már meglévő rendelkezéseket, hogyan e, lehet e, biztosítani azt, e, hogy a betegek, akik külföldre mennek, sok esetben kétségbe esetten, és, és több ezer eurót elköltenek az ellátásukra, a kezelésükre, hogy az, ezek számára a társadalombiztosítás hogyan is jár el, és hogy jobb -e esetleg külföldre menni, kezeltetni magát valakinek, vagy nem. Aztán az információ cserével kapcsolatosan, a tapasztalatok szintjén hogyan lehet jobb információcserét biztosítani természetesen azt is tudni kell, hogy ha egy adott országban nem megfelelő ellátás áll rendelkezésre, akkor azért megy el a beteg, mert, mert máshol kap ellátást. Most az orvosoknak is tudniuk kell azt, hogy milyen lehetőségek vannak az egyes országokban, Például a magánkórházak hogyan fogadnának el betegeket külföldről, hogyha esetleg nem tudják, hogy megtérítik számukra az adott országok biztosítói a költségeket. Ezzel egy időben a kontaktpontokkal kapcsolatosan, ugye természetesen az is fontos, hogy hány kontaktpont személy legyen, attól függően, hogy hányan mennek egy más országba kezeltetni magukat, hogy a, a hálózat hány emberből álljon, egyáltalán hány emberről beszélünk. És a, az utolsó megjegyzésem Ugye szóltunk a elektronikus egészségügyi szolgáltatásokról is, a receptfelírástól, és így tovább. Természetesen megvannak a prioritásaink, en az elnök megszakítja, tehát a módosító indítványok beteljesztésének a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 zarówno stanowisko Rady, które jest, e, brzmi tak. Előző zes engedélyre a tanács úgy véli, hogy az előzetes engedélyezés nem adott, ha közérdek szól az ügy mellett, hogyha általános határon átnyúló ellátás közérdeket szolgálhat. Én félek az ilyen általános megfogalmazásoktól. Én éltem a kommunizmusban, és előfordult, hogy valaki nem kapott útlevelet, mert fontos társadalmi okok ellene szóltak. Hát az ilyen megfogalmazásokat én nem magam részéről kerülném, de a módosító indítványban valamit nem értek, és lehet, hogy François talán kisegít majd, és elmondja, miről van szó. Az előzetes engedély nem adják meg, ha fennáll annak a veszélye, hogy valamilyen általános társadalmi érdek sérül, vagy valamilyen társadalmi veszély merülhet fel. Mi ez? Mire gondolnak ezekkel a veszélyekkel? Milyen helyzetekre vonatkoztatható ez, hogy az előzetes engedélyt ezért nem lehet megadni? Hát különböző kérdések hangzottak el a bizottság irányába is, akkor kérem a DG Szánkó képviselőjét. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és én is köszönettel kezdem François Gosztetnek a jelentést. Azért vagyok itt, nagyon fontos, hogy itt legyek a vitán, és megértsem, hogy hogyan alakulnak az álláspontok az Envi bizottságban. Nos, tudják, hogy a bizottsági javaslat az elején nagyon ambiciózus volt, és mi üdvözöljük az első olvasat eredményét, amit önök támogattak ebben bennünket. De aztán a tárgyalások a tanácsban nagyon nehezen alakultak, ahogy Dagmar Roth Bérend asszony is elmondta ezt nekünk. Nagyon nehéz volt, és akkor már közel álltunk ahhoz, hogy az egész folyamat leáll és lehet, hogy elértük volna azt, hogy nem is sikerül közös álláspontra jutni. Aztán a miniszterek rájöttek, hogy ez nem megy, és hogy egy alapvető jogról beszélünk, a betegjogról, úgyhogy lépniük kell, és valami fajta konszenzusra kell jutniuk. De mi egy olyan területtel foglalkozunk itt, ahol a tagállamok játszák a meghatározó szerepet, ugye a zöldségvetés ott van náluk, a pénz, és ez egy olyan terület, ahol az egészségügyi minisztereknek bizonyos felelősségük van a saját nemzeti rendszerük fenntarthatóságát illetően. Ezen oknál fogva mi a bizottságban támogattuk a közös álláspontot, a közös álláspontot, amely bevezeti ezt az előzetes engedélyezési rendszert. Ez nem volt benne a mi javaslatunkban, de mi támogattuk, mert úgy láttuk, és ez egy meghatározó szempont volt a tagállamok számára. Azt hiszem, hogy, és megint csak idézem Dagmárt, hogy ennek egy tisztességesen kell ezt alkalmazni. Vannak olyan helyzetek, amikor egy tagállamnak képesnek kell lennie arra, hogy azt mondja, hogy nem tudom garantálni az engedélyt, nem tudom megadni az engedélyt, mert ez valamit egy fenyegetést jelent az én rendszerem fenntarthatóságát illetően. Csak ezt tisztességesen kell csinálni, nem diszkriminatív módon. Úgyhogy meg kell teremtenünk a rendszert, amelynek segítségével lehetővé tesszük a tagállam számára, hogy azt mondja, hogy nem, az egészségügyi miniszter nem tudom kifizetni, nem engedhetem meg. Másrészt azonban azt hiszem, hogy, hogy nincs ok arra, hogy ezt a, megtagadjuk. Ha ez a fenntarthatóságot nem veszélyeztetheti, akkor itt a kritériumokat le kell zárni, a betegnek tudniuk kell, hogy mit várhatnak és mit nem. Tehát ennek egy, egy ö, ö, listának kell lenni, nem nyitott listának, hanem egy listának, amelyen szerepelnek ezek az ö, ö, okok, illetve indokok, amelyek alapján az előzetes engedély megtagadható. Ö, tehát ennyit az előzetes engedéllyel kapcsolatban, itt a parlamentnek véleményem szerint lépnie kell majd, és Grosztet asszonynak ö, is kell tennünk egy lépést a tanács felé. Na most a ö, betegtájékoztatás. Nagyon fontos, hogy ezt megkapják a betegek, és majd Linda meg kívánnak számokat is mondok, ugye ma a betegeknek kevesebb, mint egy a mozog, és azt gondoljuk, hogy ez nem fog nagyon megnőni ez az arány. Az emberek jobban szeretnek azért otthon maradni, hogyha orvoshoz kell menniük, senki nem akar külföldre menni kórházba. Tehát ö, maximum egy százalék növekedés várható még, de ez biztos, hogy korlátozott marad az arány. De itt biztosítani kell, a megfelelő tájékoztatást ezeknek a betegeknek, és tekintettel erre biztosítani kell azt is, hogy a betegeknek meglegyenek a lehetőségeik, az eszközeik, hogy elmehessenek ö, ö, oda. Ö, és mivel lesz előzetes engedélyezési rendszer, a tagállam pontosan tudni fogja, hogy miről beszélünk, és hogy hova kell menni a pénznek, és milyen pénzt kell biztosítani bizonyos esetekre előzetes fizetés formájában. A ritka betegségeket illetően ezek például fertőzések. Ugye a ritka betegségek esetében ha valaki egy ritka betegségben szenved, az kérhet előzetes engedélyt, azt átmehet valahova a kezelésre. De néha nem is ismerik, nincs kapacitás otthon az adott diagnózis felállítására. Tehát kell, hogy egyfajta mobilitást biztosítsunk, és azt gondoljuk, hogy ezzel megpróbáljuk ezt a jobb tudást terjeszteni, pullokat próbálunk létrehozni, a tudást, a diagnosztikus ismereteket megpróbáljuk összehozni, és a biztos is azt kéri, hogy ezt nézzük meg, értékeljük adatok alapján, hogy milyen mennyiségről beszélünk, milyen számokról, és milyen pénzekről lehet nagyjából szó a ritka betegségek kapcsán, ugyanis nem lehet a tagállami költségvetéseket arra kérni, hogy mindenütt mindent fizessenek ritka betegségek esetében. De ez egy nagyon fontos kérdés, hogy megtaláljuk az egyensúlyt és a fenntartható megoldást a ritka betegségek esetében. Karcoltunk mi a tanácsban is az ellen, amit Grosztet asszony is mondott egy módosítóban, hogy több hatáskört biztosítsunk a szabályok meghatározását illetően. Ez fontos, ugyanis az Yes, az hozzájárul a hatékonysághoz, a költség hatékonysághoz. Azt gondoljuk, hogy ez fejlődni fog, és megfelelő az e-egészség, az e-health megfelelő módon segíti majd a fejlődést. És még a minőségi kritériumokat illetően. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyen egy alap, hogy a minőségi kritériumokat kidolgozzuk. Ma még nem tudjuk meghatározni európai szinten a közös minőségi kritériumokat, ugyanis a helyzet nagyon különböző, sokrétű, de a közös álláspont azért mégiscsak alapot ad, mert azt mondja, elismeri, hogy a tagállamtól függ hogy a kezelésre vonatkozóan meghatározna a minőségi kritériumokat. Tehát ezt a tagállam dönti el a minőségi kritériumokat. És aztán egy másik tagállam, amely eh, téríti a költségeket, mondhatja, hogy igen, de hát ez nálunk nem számít ö, ö, ennek, tehát nem téritek. Úgyhogy ö, el kell kezdeni dolgozni, ö, hogy legyenek kölcsönösen elismert ö, kritériumok Végül azt hiszem, hogy ez egy olyan jogszabály, amely alapvető jelentőségű, nem csak mert eh, jogi alapot ad az európai betegek számára, hogy élhessenek a jogaikkal, hanem azért is, mert megteremti az együttműködés alapját bizonyos területeken a jobb hatékonyság irányába, konvergencia irányába, ahol erre van lehetőség, hogy integráljon bizonyos területeket és elősegítse az együttműködést. Úgyhogy én csak azt szeretném szorgalmazni, hogy találjuk meg a kompromisszumot mi hamarabb. Gyorsan nagy baj lenne, hogyha elkezdődne egy nehéz egyeztetési folyamat ezen a ponton, úgyhogy próbáljuk meg az álláspontokat közelíteni, a parlament is tegyen egy lépést a tagállamok felé. Köszönöm szépen. Okay. Thank you very much for this explanation. Köszönöm szépen a magyarázatokat. François, igen, részletesen és intenzíven megbeszéltünk mindent, de nincs több időnk. Két percre ugyan megkaphatja a szót, de aztán Perejo kollégától és másoktól pedig elnézést kell kérjek, de egyszerűen nem elég az idő. Két perc, Krosztet asszony. Euh, Igen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Jól végighallgattam a kollégákat, nagy figyelemmel, mindenkinek köszönetet mondok, ugyanis mindjárt tudják azt, hogy előre kell haladnunk, hogy egy olyan szövegre van szükség, amely érdekes a betegek számára is. Mindenkit szeretnék biztosítani, eh, és elsősorban azokat a kollégákat, akik egy kicsit eh, aggodalmaskodtak, hogy eh, egyes tagországokba esetleg sok beteg fog elutazni, kezeltetni magát. Nem, nem erről van szó. Kevesebb, mint egy százalék ez az adat az európai lakosság kevesebb, mint egy százaléka megy el esetleg külföldre, és nagyon különleges esetekben a legtöbben otthon maradnak, és otthon kezeltetik magukat. Az elsődleges engedélyezéssel lehetőség nyílik arra, hogy visszatérítsék a költségeket az eredeti tagállamban, már csak ezért is fontos, és erre szolgál ez az engedélyezés, ez egyfajta garancia. Úgyhogy ezeket az említett problémákat felejtsék el. A felmerült problémákra megvannak a válaszok. Úgyhogy most ezen az úton kell előre haladni, a kompromisszumokat kell kialakítani, hogyha a második olvasatra elkészülünk, akkor azt hiszem, hogy az Európai Parlament számára ez egy nagyon szép siker lesz, mert ugye nagyok az elvárások, és ismétlem, hogy az, amit javaslunk, az az Európai Bíróság ítéleteiből ö, ö, folyamodott. Köszönöm szépen! Nem szépen, ez egy olyan dosszié, ami nagyon fontos több millió szám, ember számára, úgyhogy megértem, hogy a kollégák ennyire angazsáltak és annyi módosítót akarnak beadni. Van azonban egy probléma, október 27-28-án szavaznunk kell, nincs más. 15 munkanapra van szükség a módosítókra, hogy azt rendesen meg tudjuk csinálni. Tehát azt javaslom, hogy szeptember 30-a 18 óra legyen akkor a beadási határidő. Több mint egy hete ismerjük, ez már a közös álláspontot május óta, úgyhogy szeptember 30-a 18 óra a módosító indítványok. Köszönöm a kollégáknak a részvételt, és még elmondanám azt, hogy az új foldával fogjuk mindezt csinálni, tehát elektronikus eszközön keresztül jönnek be a módosítók. Köszönöm a tolmácsoknak, köszönöm a bizottságnak, Grostet asszonynak, mindenkinek lezárom az ülést. Das ist jetzt optimal, denke ich. Dann kann man weiter arbeiten.